Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Szeretném megnyitni az ülést. Lenne néhány megjegyzésem. Hogyha megnézik a napirendet, a szociáldemokratáknál egy kicsit nehéz lesz tehát van néhány napirendi pont változás, szeretném, hogyha mindenki figyelne. A 4-es és a 11 pont elmarad, a következő ülésre halasztjuk mind a kettőt. Technikai nehézségekbe ütközött Harkin jelentéstevő asszony, úgyhogy a 4-est sem és a 11-est sem fogjuk ma megtárgyalni illetve a 11-esről nem fogunk szavazni, úgyhogy ezt nyugodtan ki lehet húzni, a 4-est és a 11-est. Azon kívül a 20-as és 21-es pontot a 12-es pont után fogjuk megtárgyalni, tehát a 20-21-es a 12-es után jön. A 13-as pontot a 15-ös pont utánra tesszük, a 19-est pedig a 16-os pont után fog jönni. Ez az első megjegyzésem. Második megjegyzése, ugye mindig technikai problémák szoktak lenni, de hát legyünk egy kicsit rugalmasak és hajoljunk meg a szükségek előtt a ö, tolmácsolása kapcsolatban mindenki megrendelte a tolmácsolást, akinek szüksége volt rá. Ö, nagyon sokan hallgatnak minket, több százezer polgár követi az ülésünket nagy szeretettel, úgyhogy remélem, hogy mindenki nagyon okos dolgokat fog, ahogy mindig is okos dolgokat fog mondani és nyilatkozni lehetség, lehetőség van arra, hogy ma több ezre meghallgassák az ülésünket. Na most a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban. A, 29, a május 29-30-ai, valamint a június 19-20-ai jegyzőkönyvet is mindenki megkapta. El tudjuk fogadni ezeket, vagy van valami ellenvetés? Nincsen ellenvetés, köszönöm szépen. A négyes pont alatt, amit tehát elhalasztott tudtunk. Négyes pontot elhalasztottuk. Káza kolléga övé az ötös pont, úgyhogy már is megadom a szólásra a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid bemutató, bemutat, bevezetőt szeretnék Kazár kollégám nevében elolvasni felolvasni. Az Európai Unió 2020-ig megalapította az energia és klíma politikáját, mégpedig úgy, hogy különböző célokat integrál ebbe a versenyképesség és a növekedés, valamint a munkahelyteremtés is beletartozik. Most az az, eljött az ideje annak, hogy egy új 2030-ra vonatkozó klíma és energiapolitika keretet is felállítsunk, ez majd beilleszkedik a konzultációs folyamatba, és a vélemény, amit Kassa úr készített, a megfelelő képzésekre, illetve a különböző változó ipari folyamatokra való reagálásra koncentrál. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy ilyen spontán módon angolul tudta elmondani a mondani valóját. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy gondolat? Klevetti kolléga, a szociáldemokraták árnyék előadója. Minodóra, öné a szó. Domnule președinte, danke. Köszönöm, elnök úr. Danke. Először is felépülést, mi hamarabbi felépülést kívánok Káza úrnak, és örülök, hogy kollégánk helyettesíti. Árnyék jelentés tevőként egy sor módosító indítványt készítettem. Ezekben mindig azt tartottam szem előtt, hogy mennyire fontos az energiaágazat, számunkra új munkahelyeket képvisel, és azt is egyben, hogy védjük a környezetet. Ami engem illet, a zöld munkahelyek számára szeretnék forrásokat biztosítva látni, főként a kkv számára, hiszen ezek a vállalkozások vannak a legnagyobb számban. A másik pedig van itt egy gond, mégpedig a munka feltételek minőségével kapcsolatosan, és van egy másik probléma, mégpedig az, hogy az új zöld munkahelyekhez megfelelő képzésre van szükség. Ezek specifikus munkahelyek, és ezért képzésre van szükség. Minél több lehetőséget kell nyitni etéren. A másik gondom a fiatalok, akik aktívak, és a foglalkoztatással kapcsolatosan van sok elképzelésük van, éppen ezért őket kell a leginkább számba venni akkor, amikor a zöld munkahelyekről van szó. Egyébként tetszik nekem ez a jelentés. Köszönöm szépen. Van ehhez hozzászólás? Hogyha nincsen, akkor az Európai Bizottságnak adom meg a szót, Szánli úrnak. Tessék öné a szó. Köszönöm. Barózó elnök az unió helyzetével kapcsolatos beszédében elmondta, hogy a bizottság a következő hónapokban konkrétabb javaslatokat tesz a 2030-as keretről, energiával kapcsolatos keretről, nagyra törő keretre gondol a bizottság az energiapolitika három pillérére alapítva, a fenntarthatóság, a környezet fenntarthatósága és az energia ellátás biztosítása. 2013-ban született már egy anyag, és minél hamarabb meg kell állapodni a 2030-as keretben, biztosítani kell a tagállamokat, az állampolgárokat és a befektetőket ettéren. És a hosszú távú befektetési ciklust kell szem előtt tartani, és a megfelelő beruházások biztosítását. Másik, ami a nemzetközi tárgyalásokat illeti, 2015-ben Párizsban lesznek ezek a tárgyalások, erre is készülni kell, majd pedig a 2030-as keret fontos azért is, hogy fenntartsuk az alacsony CO2 kibocsátású technológiák arányát, ez fontos Európa számára, és e célból munkahelyeket kell létrehozni a tagállamokban. A tagállamok az emplő bizottság hozzájárulását várják és üdvözlik, ami a globális vitákat illeti. A foglalkoztatás és a szociális dimenzió nagy teret kap a bizottság ezzel kapcsolatos munkájában. Köszönöm szépen, nincsen több hozzászóló. Ö, október 24-én 12 órakor lesz a módosítók benyújtásának határideje, és majd valamikor 2014-ben kerül a plenáris ülés elé a, az ügy. Pátlik Lehiarék jelentése cselekvési terve a versenyképes és fenntartható európai acéliparért, hatos napi rendi pont. Önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani, mert a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság állásfoglalást hozott az acéliparral kapcsolatosan. Itt láthatjuk a véleménytervezetet. Most, amikor előterjesztem önöknek ezt a véleményt, nagyon nagy meghatottsággal gondolok arra a mitálbeli munkásra, dolgozóra, aki a múlt héten öngyilkos lett, és egy levelet hagyott hátra a munkatársainak és a családjának. Azt hiszem, hogy ez egy rettenetes gesztus, amelyet elkövetett, és minnyájunkat érint. Éppen ezért, amikor ö, kimondjuk, hogy mi is a véleményünk az acélipar ágazatról, gondolunk rá is, és a társaira is. Ugye arról volt szó, hogy azért kell az acélipart átalakítani, mert túlkapacitással rendelkezik. Tehát itt egy paradoxonnal vagyunk, állunk szemben, ugyanis a munkaeszközök gyengültek, és rövid távon mondták nekünk, ugye nem lehet megfelelni a kihívásoknak. Azonban az OECD 2025-ig 50%-os növekedést jelez előre, úgyhogy ezt az ellentmondást mindenképpen fel kellene valahogy meg kellene valahogy oldani. Tehát ne tekintsük mindezt fatalitásnak, tudjuk, hogy mik is a jelenleg, mi is a jelenlegi helyzet, mik lehetnek a következmények. Azt látjuk, hogy ezek az ipari ágazat ban lévő régiókban százezerek veszik el a munkájukat, a fiatalok munkanélküliek, a piacokat, multinacionális vállalatok veszik át most pedig az öt javaslatról szeretnék beszélni. Az első kimondja azt a gondolatot, hogy minnyáján a bizottságnak, a tanácsnak egy koordinált cselekvési tervet kell megvalósítani, nem úgy, ahogy ma ezt tesszük, tehát ágazati, szektoriális szinten. Mellesleg az Európai Bizottság is így van felosztva, és a parlament is, tehát különböző bizottságok foglalkoznak ugyanálunk is ezekkel a kérdésekkel. A második javaslat azzal foglalkozik, hogy a 2002-es szerződés óta, amely támogatja az acélipart, ma már nem lehet támogatni ezt a stratégiai ágazatot államilag, tehát állami támogatásokra nincs lehetőség, viszont konkurens cégek például, vagy ágazatok, az alumíniumipar kaphatnak állami támogatást. Tehát ez egy olyan probléma, amelyet, amelyet mindenképpen meg kell oldani. Éppen ezért van egy, ez a vélemény, hogy támogassuk ezt a stratégiai ágazatot. A harmadik kérdés vagy javaslat azzal foglalkozik, ugye, hogy nincs megfelelő támogatás, és éppen ezért a konjunktúrának nem lehet megfelelni, nem lehet adaptálódni, és sok esetben hiányoznak a megfelelő feltételek, éppen ezért Alexandro, Alejandro Szerkás kollégánk jelentésére kell mindenképpen alapozni. A, ö, abban az esetben, amikor érintve vannak a dolgozók a struktú, átstruktúrálások terén. Ugye a szakszervezetek is támogatják ezt a jelentést, azonban úgy gondolom, hogy a bizottságnak nem ilyen lenézően kellene E, foglalkoznia ezzel a szöveggel, és figyelembe kellene venni a jelentést. A negyedik kérdés az európai támogatások jelentőségét húzza alá itt a különböző ágazati átalakulási folyamatban. Látjuk azt, hogy világszinten vita folyik, és úgy gondolom, hogy rossz politika lenne a színvonalat csökkenteni. Az ötödik pont pedig, ahogy általában kéri e, a bizottságunk, ismételten kérjük az új e, megfelelő feltételeket, a az egészségre vonatkozólag az acéliparban, a nyugdíjakról szóló tájékoztató kiadványok kidolgozását, az izom, vázizomzati ö, ö, problémák ö, figyelembevételét, ö, akkor ö, például, amikor a nyugdíjakat megállapíthat, megállapítjuk. Tehát ebben a véleményben öt javaslatot találhatnak, kedves kollégák, és hogyha vannak módosító indítványai, kérem terjesszék be azokat. Köszönöm szépen, kedves kollega. Következő a szociáldemokraták árnyék, árnyék jelentéstevője Frederik. Euh, Köszönöm, elnök úr. Először is, ami ennek a dosszénak a lényegét, tartalmát illeti, szeretnék a kollégám által elmondottakhoz csatlakozni, ami az acélipari ágazatot illeti. Liezsi vagyok, és megéltem mindezt, igen közelről. Ez a tragikus esemény kell, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy a gyár bezárások igen nagy mértékben felfordítják, felborítják a munkavállalók életét, ott vannak a multinacionális cégek is, és éppen ezért emlékeztetni kell a bizottságot arra, hogy intézkedéseket kell tenni azért, hogy például többek között pszichológiai segítséget nyújtsanak a bezárások áldozatainak. Ami a kollega véleményét illeti, nagyon sok témát látok itt olyan témákat, amelyekkel az uniónak foglalkoznia kellene, ezeket elemezni szükséges. Szeretném elmondani, hogy a beruházások fontosságát hangsúlyozza a vélemény, és az átszalakításról van szó, a szabályok újragondolásáról, az állami szektor részvételéről, ami a szerkezet átalakítást illeti, szó volt arról, hogy az ipar az ipari teljesítmény konstans kell, hogy legyen Európában. A, mi a módosító indítványokat illeti, ki kell ezeket egészíteni, például a multinacionálisok ipari stratégiáját illeti. Mindezt a konkurencián a verseny keresztül kell nézni, vissza kell térni különböző elemekre, például, hogyha nem bezárást terveznek, hanem inkább új eh, tulajdonost keresnek. Ezeket a kérdéseket meg kell vizsgálni, és eh, időt kell hagyni arra is, hogy egy-egy színhelyet eh, feljavítsanak, és új funkciót adjanak neki. A másik a dömping jelensége, ezt is ki kell emelni, hogyha a nagy hozzáadott értéket képviselő ágazatokról van szó, például a különböző fémek megmunkálásáról, ez az én régiómban különösen aktuális, azután gondolni kell az alap ágazatokra is. Itt utalok a szerkász jelentésre a szociális párbeszédről ezzel is foglalkozni kell, a pszichológiai segítségnyújtásról. Közös, igazi, közös iparpolitikára van szükség, igazi európai koordinációra és az ehhez igazított szabályrendszerre. A módosításokban ezeket hangsúlyoztam, követve az előadó filozófiáját. Köszönöm szépen, Filip Benyen a liberálisok nevében. Tessék, öné a szó. Um, Köszönöm szépen, köszönöm szépen jelentéstevő véleményét erről a nagyon fontos kérdésről. Úgy gondolom az acélipar még mindig és remélhetőleg a jövőben is fontos lesz Európa számára, különösen azért, mert az, az automata ipar, az különböző mérnöki jellegű iparok számára is, de természetesen a jövő termelésére is. Nagyon nehéz időket élünk most, és egyetértek néhány olyan gondolatban, amely, amelyeket Darden úr említett a multinacionális vállalatokkal kapcsolatban, és azzal is egyetértek, hogy vigyázni kell a szociális dömpinggel. Nagyon sok ágazatban tapasztalhatok ezt a jelenséget de van egy sor hozzájáruló elem ehhez, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem helyes az, hogyha ezek közül csak egyre koncentrálunk. A jelentés csak az igazgatóság, a vezetés szerepével foglalkozik. Ő az, azt emeli ki, hogy, az, hogy ők csak a profittal foglalkoznak, és csak a fizetésük emelését tartják szem előtt. Hát ez mondjuk elvileg természetes dolog is, de ezen kívül még nagyon sok más kérdés is itt belejátszik, például a kínálat-kereslet kérdése, a szociális dömping kérdése, a világon általában az energia árak szintjének kérdése, úgyhogy jó lenne, hogyha ezeket a tényezőket mind megtekintenénk, ahelyett, hogy csak egyre koncentrálunk. A bizottság ezzel kapcsolatos közleményére is utalnék, amelyek az állami támogatásra vonatkozó szabályokat már felállították, és ezzel kapcsolatban a kutatás, a képzés és a foglalkoztatás területén is vannak rendelkezések, úgyhogy jó lenne, hogyha ez esetleg csak a nem megfelelően működő tényeket vagy részeket javítanánk ki, ahelyett, hogy az egészet felülvizsgálnánk az ipari ágazat átalakulóban van nagyon fontos ez a kérdés és továbbra is várom a jelentéstevővel való folytatott együttműködést. elnök köszönöm szépen a bizottság nevében szeretne valaki hozzászólni? tessék! Köszönöm szépen, francia nyelven szeretnék felszólalni. Először is szeretnék köszönetet mondani a foglalkoztatási bizottságnak azért, mert beterjesztette ezt a véleményt. Én a nyersanyag és fémekkel foglalkozó részlegből jöttem az Európai Bizottságtól, A jelentéstevő két pontja által elmondott a két ponton egyetért a bizottság, ugyanis itt nagyon elszigetelt politikát folytattunk. A parlament, a bizottság is figyelmen kívül hagyó dolgokat, és ez egy olyan ágazat, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni a különböző ágazatokban ágazatokkal kapcsolatosan például a bizottságon belül sem sincs párbeszéd a különböző részlegek vagy igazgatóságok között. Egy hatástanulmányt dolgoztunk ki, most már rendelkezésre áll a bizottság, az Európai Bizottság honlapján az acéliparral kapcsolatos ez a hatástanulmány és a különböző specifikus területeket tanulmányozza. Első alkalommal került sor, hogy a bizottság egy ilyen hatástanulmányt dolgozott ki. Önök is elmondták az ágazattal kapcsolatos véleményüket. Első alkalommal került sor tehát egy ilyen hatástanulmány elkészítésére. Ebben a válsághelyzetben természetesen a jogalkotási szempontból is kihatásokat látunk erre az ágazatra. A SZEKA szerződés hatályba lépése óta működik ez a folyamat, és ahogy már elmondtuk, támogatásra lehetőség van például a kutatás és a fejlesztés területén, de most a bizottság elindított egy nyilvános konzultációt a hatástanulmány alapján fel kell tenni a kérdést, tehát hogy az acélipart be kell -e venni a támogatások közé ezzel kapcsolatosan lesz majd vélemény. Szeretném elmondani azt is, hogy a cselekvési tervében a bizottság kiemelten foglalkozik a szociális prioritásokkal az acéliparon belül. Említették önök is ezt a tragikus eseményt, amely néhány nappal ezelőtt történt. Tehát itt konkrét tényekről van szó, a szociális dimenzió nagyon fontos. Hogyan lehet az átalakításokat támogatni, segíteni? Ugye ebben az ágazatban egyfajta globalizációra kerül sor, aztán lesz egy átmenet az elektromos kemencék terén tehát egyre inkább az acéliparban egyre inkább az elektromos kemencéket fogják használni, és ez magával vonja azt, hogy kevesebb munkaerőre lesz szükség. Az, ugye ezek, ahogy angolul mondják, lesz labor intensive tevékenységek, de a szociális dimenzióhoz tartozik a képzés is. Ugye itt olyan képességre eh, van szükség, eh, amelyeket igenis eh, meg kell őrizni Európában. Aztán van egy másik pont is, ahogy önök is elmondták, jelenleg válsághelyzet van az acéliparban is, és minden olyan ágazat, amelynek acélra szüksége van, például a gépkocsiparnak tehát ott is válsághelyzetet alakított ki ez a helyzet. 2030-ra azonban azt látjuk, hogy egy növekedés lesz ebben az ágazatban, éppen ezért fel kell tartani, fel kell tartani a mi álláspontunkat, ami a kereskedelmi védelmi eszközöket illeti. Ahogy itt elhangzott, nem arról van szó, hogy protekcionista politikát szeretnénk bevezetni, hanem hogy jól használjuk fel a kereskedelmi védelmi eszközöket. Ahogy tudják, a bizottság azt is javasolta, hogy ezeket az eszközöket reformáljuk meg, és van egy cselekvési terv, egy közlemény a bizottság részéről, és a parlament is revidiálni fogja a kereskedelmi védelmi eszközökkel kapcsolatos kérdéseket. Még sok mondani valóm lenne, de most itt leállok. Köszönöm. Végül pedig visszaadom a szót Patriknak két percre, mert aztán kezdődik a szavazás. Lehetséges? Igen. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a kollégáknak, mindazoknak, akik elmondták a véleményüket. Megállapítom azt, hogy nem nagyon különbözik a véleményünk. Egy nagyon fontos munka alapunk van teljes mértékben egyetértek mind azzal, ami elhangzott, mind azzal, amit Erik Dárdán mondott a közös politikai kérdésekkel kapcsolatosan, a tétel kapcsolatosan, nevezetesen, hogy meg kell -e erősíteni ezeket a különböző kihívásokat, természetesen a jelenlegi piac egy olyan konkurenciát jelent, amelyek, amelyen nem tudjuk felvenni a versenyt. Éppen ezért egyetértek, hogy vegyük figyelembe mind azt, amit javasolnak, és folytassuk a munkát az elkövetkező hetekben, hogy javítsunk még a munkán. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje tehát 24, október 24-e 12 óra. Következő a szavazás. Remélem mindenkinek itt van a kártyája, ugye? Kivétel nélkül? Jó, köszönöm szépen. Az EMU szociális dimenziójáról fogunk először szavazni. Gazdaság és monetáris uniónak a szociális dimenziója. A két lista közül az egyest fogom elővenni. A bizottság nyilatkozatával kapcsolatosat, ami egyessel és hetessel kezdődik, ezekkel együtt szavazunk. Mellette ki van? Köszönöm. Ellene? Azt hiszem, hogy akkor elektronikusan szavazunk inkább erről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazó? Lez... Jó, bezárom a szavazást, és az eredmény 17 igen, 12 nem. Köszönöm szépen. Második módosító. Cornelissen és más kollégáktól mellette. Ellene. Itt is azt hiszem, hogy jobb, ha elektronikusan leellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. És az eredmény 16 igen, 19 nem, tehát elutasítottuk. Harmadik módosító. Mellette? Nagy többség mellette volt ellene. Majdnem senki, és tartózkodás nincs. Akkor a négyest visszavonták. Ez, erről nem kell szavaznunk. Ötös. Mellette? ellene elutasítottuk. Hatos. A hatost visszavonták. Nyolcas mellette. Ellene. Akkor elektronikusan ellenőrizzük ezt is. Nyolcas módosító. A hatost visszavonták. Ez új információ, a listán nem szerepel. Most a nyolcasról szavazunk. Az ön módosítójáról benyonul. De akkor most melyiket csinál? Melyik lista jön először? Amelyiken a bizottság szó szól. Ó, ennek nálam a rossz szavazási lista volt, nem az, amelyikkel most foglalkozunk. Jó, tehát akkor még egyszer Filip Benyon 8-as számú módosítója. Mellette, jó, ellene, Ja, de hát elektronikusan ellenőrizzük éppen. Jó. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. 18 igen, 16 nem. Filip győzött. A 9-est visszavonták, 10-es Cornelissen és más kollégáké mellette. Ellenem. Elektronikusan ellenőrizzük ezt is. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen. 17 igen, 16 nem szavazattal elfogadtuk. Akkor most a zárózavazás következik elektronikusan, természetesen. Tessék, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást jól néz ki, 28 igen és 6 nem érkezett, ketten tartózkodtak. Köszönöm szépen, most a második Berez jelentés, itt is az 1-es és 10-es együtt kerül szavazásra mellette. Ellenem. biztonság kedvéért elektronikusan ellenőrizzük le. Tehát a következő szavazó, a következő kérdése, egyes és tízes módosító együttesen. Egyes és tízes a másik papíron. Igen, megvan. Befejezhetjük, köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. 17 igen, 16 nem, két tartózkodás. Kettes módosító. Cornelissen és mások mellette. Mi volt az eredménye az elsőnek? Az eredménye 17 igen, 16 nem, is két tartózkodás volt. Akkor elfogadtuk, vagy nem? Természetesen elfogadtuk, mondta az elnök. Nem kell, hogy nagy többséggel fogadjuk el. Köszönöm. Kettes módosító, tehát Maria Cornelis, Cornelissen és másoké. Mellette. Köszönöm. Ellene. Ezt is elektronikusan ellenőrizzük le, mert elég szoros az eredmény. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény 18 igen, 17 nem. Egy tartózkodás. Tehát elfogadtuk ezt is. Hármas módosító Őri Csabáé. Mellette? Ellene? Ezt is elektronikusan ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 igen, 20 nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt, tehát elutasítottuk a hármast. Ötös, Costello. Ja, ezt visszavonták, elnézést. Négyes, Őri, mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük le ezt, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 igen, 20 nem szavazattal elutasítottuk ezt is. Hetes, Őri Csabájé, ez is. Igen. Ellene ki van. Nagy többség ellene van, tehát ezt is elutasítottuk. Akkor a hatos Phil Benyon mellette. Ellene. Nagy többség ellene van, Phil, elutasítottuk. Nyolcas Őri Csabájé mellette. Ellene. El, elutasítottuk. Kilencest visszavonták. 11-es, az 1-essel és a 10-essel azonos. Nézzük, 11-es mellette. Ellene. Nagy többség ellene elutasítottuk. 12-est visszavonták, 13-as Benyon mellette. Ellene. Nagy többséggel elutasítva. 14-es. Mellette ellenem. Elég szoros volt, elektronikusan ellenőrizzük le a 14-est. Meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 15 -e mellette, 20 ellene, tehát elutasítottuk. 15-ös mellette. Köszönöm, ellene ugyanúgy, ugyanolyan többséggel elutasítottuk, záró szavazás következik elektronikusan. Hm, lezárom a szavazást. Eredmény, ó, 17 igen, 17 nem, két tartózkodás, tehát akkor elutasítottuk. Köszönöm szépen. Akkor a szóbeli kérdés következik, igaz? Spanyolul következik egy hozzászólás. Señor presidente. Elnök úr. Nem tudom, hogy a kollégák jól megértették-e, hogy mi következik most. Hát ezzel az állásfoglalással kapcsolatosan tehát látjuk azt, hogy a 11 parlamenti frakció között mi a véleménykülönbség. Hát ne, nem tudom, hogy, hogy ez egy eljárási kérdés-e, vagy tehát vissza kellene térni az eredeti rendszerre. Most egy szövegnek a módosítáit fogjuk megszavazni, ugyanaz a többségre van -e szükség, vagy nem? Köszönöm szépen, Alejandro. Őri Csabája szó. Elnök úr, gondolom, hogy megtörtént egy szavazás, megvan az eredmény, tudomásul kell venni. Mi nem véletlenül szavaztunk ellene ennek a jelentésnek számos olyan elemet tartalmazott és olyat sugalt maga a kérdést, amely ellentétes az alapszerződéssel, sérti a, a, a tagországok kompetenciáit, tehát azt gondoltuk, hogy ebben a formában nem kívánunk részt venni, fogalmazhatnék másként is, nem kívánunk részt venni a szocialisták választási kampányában. Köszönöm szépen. Dazu, Alessandro. Alejandro. Señor presidente, la segunda observación es absurda. Elnök úr. Abszurd eh, ez a második eh, megjegyzést. Ez nem eh, megy az alkotmány ellenében, és ilyen esetben nem kérünk közleményt a bizottságtól, hogyha ez így lenne, akkor be kellene csukni a parlamentet, és nem lenne szabad többet szólnunk, és itt más struktúrát kellene létrehoznunk. De ennek ellenére ugyanerről a témáról szóló szóbeli kérdésről is kell, hogy szavazzunk. Ugye jól értettem, hogy szavaznunk kell, igaz? tehát politikai eszme cserét tartottunk erről, hogyha mindenki egyetért, akkor most térjünk a következő napirendi ponthoz, Tatjana Zsdanoka, tehát a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezése. Négyes módosító mellette kiszavaz. Ellenem. Köszönöm szépen, nagy többséggel elutasítva. Ötös 1-től 8-asig blokkban szavazunk mellette. Ellene. Elutasítottuk világosan. Szóbeli módosító a kettes költségvetési bizottságtól származó módosítóhoz. Igen, mellette ki van. Köszönöm szépen, nagy többség elfogadta. Egy E kompromisszum mellette. Nagy többség, köszönöm. F kompromisszum. Nagy többség mellette van, igen. G kompromisszum, G mint Gusztáv. Nagy többség mellette van. 24-es eszája mellette. Nagy többség. A kompromisszum mellette, nagy többség. B kompromisszum mellette, itt is egyértelmű a többség. Kettes módosító mellette. Ellene. Köszönöm. Elutasítottuk. C kompromisszum mellette. Nagy többség. D kompromisszum. D, Dénes mellette, nagy többséggel elfogadtuk, 18 Costello mellette, nagy többség elfogadta, zárószavazás elektronikusan. Tehát a jelentés tervezett módosításokkal együtt. Lezárom a szavazást. 32 kettő igen, kettő nem, három tartózkodás, és akkor ö, ugyanígy a ö, jogalkotási ö, törvénytervezetről eredmény. 30 igen, 2 nem, 3 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy ezt is megszavaztuk, és most a tárgyalásokban való részvételről megnyitom a szavazást erről is. Úgy tűnik, hogy mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31 mellette, 3 ellene szavazott, ketten tartózkodtak, tehát erről is igennel szavaztunk. Köszönöm szépen, és természetesen jó kívánságaim az előadónak. Gratulálunk. Következő Jean Lambert jelentése. Ő ugyan nincs itt, de a lista megvan. B kompromisszummal kezdjük. Mellette ki van. Köszönöm szépen, elfogadtuk. C kompromisszum, Cézár mellette. Köszönöm szépen ellene. Néhányan ellenem voltak, de a nagy többség mellette volt. Úgy tűnt legalábbis. Igen? Szerintem meg volt a többség. 14-es módosító. Mellette? Ellene? Nagy többség mellette volt. 15-ös módosító. Mellette? Ellene? Nincsenek is ellene. Jó, 16-os? Mellette? Ellene? Nagy többség mellette volt. D kompromisszum? Mellette? Nagy többség mellette van. 18-as sógor. Mellette? Ellene? Nagy többséggel elutasítottuk sajnos, Csaba. 20-as, Filbenyon, mellette. Mellette. Ellene. Nagy többség mellette volt. És Antigoné 21-es mellette. Ellene. Nagy többség támogatta. E kompromisszum mellette. Nagy többség elfogadta. 25-ös Lambert mellette. Ja, ha a D kompromisszumot elfogadjuk, akkor ki is esik ez. Okafogyottá vált, rendes, rendben. F kompromisszum következik. Mellette, igen, nagy többséggel elfogadtuk. Egyes, Lambert, mellette. Nagy többség mellette volt. És az A, A kompromisszum mellette, Emellett is nagy többséggel letettük a boksunkat. Hármas az utolsó mellette. Köszönöm ellene. A nagy többség támogatta. Zárószavazás következik Jean Lambert jelentéséről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminchárom igen, kettő nem tartózkodás nem volt. Gratulálunk Jill Lambertnek. Köszönöm szépen. Adják át majd neki. Következő jelentés, amely erről szavazunk, Kázá kollégáé az Európai Kiskereskedelmi Cselekvési Terv, amelyet most a kiskereskedelmi szektorról A kompromisszum mellette. Köszönöm. Hármas mellette. Köszönöm ellene. Úgy tűnik, hogy támogattuk, de azért elektronikusan ellenőrizzük le. Jó, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen. Még egyszer? A hármast? Alejandro. Most tisztázzuk, hogy a kompromissz, melyik kompromisszumról szavazunk? Le trois. Number... Most a hármas módosítóról szavazunk. Jó, tegyük meg elektronikusan, jó? Hármas módosító, elektronikusan szavazunk a módosítóról. Lezárom a szavazást. Az eredmény 20 igen, 16 nem. Támogattuk tehát. is négyes módosító mellette. Világos többség, jó. Ötös módosító, részenkénti szavazás, nincs probléma, jó. Első rész. Mellette. Köszönöm, nagy többséggel támogattuk. Második rész mellette. Ellenem? Ellerőz, ellenőrizzük le elektronikusan. Második rész. Ötödik, ötödik módosító második rész. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 17-en ellene voltak, tehát elfogadtuk. B kompromisszum következik, mellette nagy többség támogatta, 10 Pupakis mellette, nagy többség támogatja. 11-es két részben első rész mellette nagy többség támogatja. Második rész egy szóbeli módosítóval az ALDE frakciótól. Ez ellen senkinek nincs ellenvetése? Jó. Második rész mellette nagy többség támogatja recommends therefore that the social partners were relevant. Emellett ki van? Ellene ki van? Többen vannak ellene. Nálam a második részben, tehát az első részt elfogadtuk. Csaba, kérdés. Thomas, ez nem volt teljesen világos. A második részről az volt, hogy a, a módosító indítványjal együtt szavazunk, ezt megszavaztuk, akkor utána nem kell szavazni még egyszer a, a, a, a, arról a részről, amit már megszavaztunk. Tehát én azt gondolom, hogy a második részt megszavaztuk. Oké, okay, good. Jó, tehát akkor elfogadtuk a második részt, tehát a további szavazásról e-, e, tartózkodhatunk. Most a tizenkettes következik, ez is részenkénti szavazás. Első rész következik először, mellette ki van? Köszönöm, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük le ezt is, jó? Megnyitom. Lezárom. 17 igen, 16 nem szavazattal elfogadtuk az első részt. Most a második rész következik. Mellette. A nagy többség elfogadta a második részt. 13-as módosító Costello mellette. Nagy többség elfogadta. 14-es. Itt is van egy szóbeli módosító a jelentéstevőtől. Kitámogatja? Köszönöm. Nagy többség támogatta. 15-ös következik, mellette. Nagy többség mellette szavazott. C kompromisszum. Igen. Fönn vannak a kezek, nagy többséggel elfogadtuk. 20-as módosító mellette. Nagy többséggel elfogadtuk. 21. Megint részenkéti szavazás első rész mellette. Köszönöm melle ellene. Kevesen szavaztak ellene, elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük le 21-es módosító második rész. Lezárom a szavazást. 16 igen, 15 nem szavazattal elfogadtuk ezt is. D kompromisszum mellette. Nagy többség elfogadta, köszönöm. 24-es módosító. Azt hittem, hogy blogban fogunk, de egyenként vesszük őket, tehát 24 mellette. Nagy többsége elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Nagy többsége ellene volt. 26-os. Az a kérdésem, hogy a 26-ostól a 31-esig lehetne blogban szavazni? Ez a javaslatom. 27-estől, nem? Jó, akkor egyenként vesszük őket. Jó, rendben. 26-os mellette. E, köszönöm, nagy többséggel elfogadtuk. 27 mellette. Köszönöm, ezt is elfogadtuk. 28 mellette. Ellene. Ezt elektronikusan leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 28-as módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 13-an ellene szavaztak, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene. Elektronikusan leellenőrizzük a 29-est is, jó? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 13 ellene elfogadtuk. 30-as mellette, nagy többség mellette volt 31-es Kreuzmann mellette, nagy többség megszavazta, és most pedig az elektronikus zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény 34 igen, 2 nem, tartózkodás nem volt. Tehát Dávid Kázának gyak- gratulálunk. Köszönöm szépen. Ich darf darauf hinweisen, diejenigen, die szeretnék a későn jövőknek annyit mondani, hogy a hárkén jelentésről nem szavazunk technikai problémák miatt, úgyhogy ez kimaradt a szavazásból. So, uh, uh, okay, good. Also all diejenigen, die jetzt in andere Ausschuss tehát akinek most el kell menni a más szakbizottságokban, az most elmehet vége a szavazásnak, és következnek a további napirendi pontok. Elvileg most a 12-es pont jönne, de mivel még nincs itt mindenki, akinek jelen kell lennie, ezért egy kicsit későbbre halasztjuk. Most a 20-as és a 21-es pont következik, tehát amelyeket előre vettünk. 20-as, 21-es pont. Frederik Dardené a szó, két jelentést írt, nagyon várjuk, ez, ez erről tartott vitát. Tessék, Frederik, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt javaslom, hogy eh, együtt vegyük a két jelentést, hogyha ezzel egyetértenek. Ugyanis most itt a, elsősorban a módosító indítványokról fogunk beszélni, de azért szeretnék a véleménytervezetem filozófiájáról is beszélni, hogy mik is, mi is volt a globális filozófiám. Úgy gondoljuk a frakciómmal együtt, hogy a a javaslatok hát nem igazán kedvezőek. Több liberalizáció nem fogja növelni a biztonságot, a hozzá, jobb hozzáférhetőséget a különböző közlekedési eszközökhöz a felhasználók számára. Éppen ezért ebben a kontextusban beterjesztettünk egy elutasító javaslat rend, javaslat folyamatot annak érdekében, hogy egy kicsit a, kiüresítsük a javaslatokat az értelmükből. Vannak kiegészítő módosítók, alapmódosítók, amelyeken megpróbálunk a végeges szövegre hatni, hatással lenni. Ami a kormányzással kapcsolatos, az a célkitűzésünk, hogy töröljük azokat a kínai falakat, amelyek a különböző struktúrák között léteznek, és a korlátozásokat csökkentsük, ami a közszolgáltatásokat illeti. Ugye azt javasoljuk, hogy teljesen töröljük a bizottsági javaslatait, és a nemzeti hatóságoknak hagyjuk meg a szabadságot arra, hogy a szerződéseket meghatározzák, kialakítsák, és a végrehajtási dátummal kapcsolatosan is vannak kifogásaink, ami a személyzet védelmét illeti, a jogok átvétele abban az esetben, hogyha más területre mennek dolgozni, aztán a tanúsítványok kérdése, a kölcsönösség, a piacnyitásokkal kapcsolatosan, a tagállamokra vonatkozóan, eh, ahogy látjuk, nagyon sok a javaslat, ami a kormányzást illeti, és a közszolgálati kötelezettségeket. Azt látjuk, hogy a, a néppárti mm, módosítókkal konvergencia van, aztán a zöldek és a GUE-vel kapcsolatosan is látjuk a véleményt a több a divergencia, a véleménykülönbség, ahogy már hallottuk a kollégáinktól, jelenleg kompromisszumos javaslatokat próbálunk kidolgozni, hogy egy szintetizáló jellegű jelentésünk legyen. Köszönöm szépen, kedves Federik. Köszönöm szépen. Zsors Pach először, az, az első a felszólók listáján, aztán Filip Benyon következik. Köszönöm szépen, Tomás, köszönöm, elnök úr. Csatlakozni tudok Darden kollégáim által mondottakhoz. Én úgy gondolom, hogy természetesen döntést kell hoznunk, ő meghozta a döntést, mi csatlakozunk csatlakozzunk hozzá, egyszerűen el kell utasítani ezt az egész nagyon nehéz dossziét. A, úgy gondolom, hogy a vasút Európán belül a vasutat át kell alakítanunk, és fel kell élénkítenünk, ez nagyon fontos feladat. Frederik kínai falakról beszél, a közlekedési szakbizottságban is pontosan azt kértük, hogy Európában ne vezessünk be egységes vasúti rendszert, a struktúrák, a kultúrák sokfélesége, a, területi, regionális adottságok sokfélesége meg kell, hogy maradjon, és ez a, azzal is jár, hogy a tagállamoknak rugalmasságot kell biztosítanunk annak érdekében, hogy a saját rendszerüket fent tudják tartani, és hogy ezzel kapcsolatban a foglalkoztatási helyzetet is tudják javítani. Egyébként ez további adminisztratív problémákat fog termelni, és annak tényleg semmi értelme nem lenne. A vasúti személyzet képzését, illetve a képzettségig tanúsítását szintén meg kell erősíteni. a munkakörülményeik sem mindig feltétlenül megfelelőek, a biztonsági követelmények sem mindig kerülnek betartásra, ez a kettő egymáson szorosan összefügg, tehát itt szintén nagyon nagy erőfeszítéseket kell látnunk. Aztán az átvétellel kapcsolatban a közlekedési bizottság ezzel kapcsolatban már nyilatkozott, de amikor arról van szó, hogy egyik cég a munkavállalókat átveszi a másiktól, akkor itt a bizottság javaslatának, javaslatának megerősítésére van szükség, illetve ő, ők ugye a jelenleg is érvényes jogra mutatnak. Darden úrral egyetértünk abban, hogy ezt meg kell erősítenünk, és kompromisszumot kell készítenünk a foglalkoztatás javítása érdekében. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Phil Benyon kapja meg a szót. Uh, Köszönöm. Philip de Becker az árnyék jelentéstevője a két anyagnak de most a TEN 10 eh, tárgyalásokon vesz részt a közlekedési bizottság tagjaként. Így mindketten a vasúti csomagterv nagy részével kapcsolatos munkát együtt végezzük a Trump bizottságban, a fő illetékes bizottságban. Éppen ezért nagyon sok módosító indítványt terjesztettünk elő. Szerintem szükséges az, hogy valóban teljes potenciáját megélhesse az európai vasúti piac, a másik pedig a modális a az úgynevezett model shift, vagyis az, hogy változtassuk a különböző közlekedési és szállítási eszközöket, ez nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A piac megnyitása nem vezet szociális dömpinghez, mondta Darden úr. Hogyha megnézzük a svéd és a brit adatokat, ez a két ország nyitotta meg piacait először. Itt ez a két ország, amelyről elmondható, hogy növekszik a piac, az Egyesült Királyságban szinte megduplázódott ez a piac. Úgyhogy ezeket a példákat meg kell nézni. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségek nőttek, a bérek is nőttek az indexes következtében, és a foglalkoztatottság is. A jelenlegi piac az EU-ban nem működik rendesen, és hogyha a status quo-t megvédjük, fenntartjuk, akkor nem fogjuk az ágazatot segíteni. Ez balkáni rendszer, és így nagyon nehéz egységes vasúti térséget létrehozni, a minőséget, javítani kell, a felhasználók nem elégedettek, és ebben az esetben, a mostani esetben nem első szempont a szolgáltatók számára a minőség és a felhasználó kiszolgálása. Az LK-ban új példákat, új megoldásokat alkalmazunk, hosszú távú utazásokra és a szolgáltatások gyakorisága jelentősen növekedett az új intézkedéseknek köszönhetően. Kötelező a tenderezés, nyilvános tenderezés, de jól meghatározott feltételeket kell szabni. A módosítások mindezeket tisztázzák, ami pedig a menetrendtervezést illeti, ez legyen hatékonyabb. A minimális szolgáltatási szintre vonatkozóan is van egy módosítás, akkor, amikor sztrájk van, mert ez garanciát ad az utasok számára, hogyha igénybe veszik a vasúti közlekedést. A szociális standardokat illetően a nemzeti szabályokkal kell ötvözni a szabályokat, és ez azt jelenti, hogy az intézményes szétválasztás az üzemeltető és egyéb közemű között segíti azt, hogy jobb legyen a minősége a szolgáltatásnak, és a negyedik vasúti csomagtárt ezt akarja elérni. Ami pedig a gazdasági egyensúlytesztet illeti, ezt a tesztet az állami szolgáltatás kezdetekor is be kell vezetni, mert megfelelő védelmet is nyújt egyúttal. Várom a további megbeszéléseket az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, Elizabeth Stöder, a Zöldek árnyék jelentéstevője, tessék. Köszönöm szépen, nagyon sok módosítót nyújtottam be és szeretném tudni a jelentéstevő részéről, hogy mit gondol a módosítókról. Nagyon fontos számunkra, a frakciónk számára az ő véleménye. A módosítóink a pályahálózat működtetők és a személyszállító közötti elválasztásról szóltak főként. ú, kompetenciánkba tartozik ez véleményünk szerint, e, és azon kívül pedig a női munkavállalókról is szóltunk, hiszen nagyon, látsz, nagyon világos, hogy nagyon bonyolult csomagról van szó, rendkívül sokrétű a befolyása majd a különböző tagállamokra mindenféle kihatással lesz a feladatunk az nem feltétlenül az európai szintű harmonizáció, hanem az, hogy foglalkoztatási szinten legyenek minimum követelmények. Bach kollégungám is elmondta, hogy nagyon fontos a képzés, illetve a tanúsítás pontos leszabályozása, de véleményünk szerint a női munkavállalók védelme ugyanígy nagyon fontos, amikor strukturális változásokról van szó, és ugye rengeteg munkavállalóról van szó, és tudjuk, hogy az nem fog menni, hogy egyszerűen az egyik vállalat a másiknak el fogja, át fogja adni. Tudjuk, hogy specialistákról van szó, tudjuk, hogy itt például javítási szakértőkről, stb. van szó, hogy másképpen szerveződnek a különböző vállalatok, tehát nem feltétlenül egyszerű ez a kérdés sem és nagyon nagy veszteség lenne Európának, hogyha egy ilyen esetben nagyon nagymértékű tapasztalatokat veszítenénk el az átvétel során. A második dossziéval kapcsolatban szerintem ez egy olyan dosszié, amely nem megfelelő időpontban érkezik, felesleges, a, a tömegközlekedést már megnyitottuk Európában, már akkor para, azt nyilatkozta a parlament, hogy hogy ezzel kapcsolatban a felelősségünk különösen a nehezebb helyzetű régiókkal szemben nagyon fontos, tehát itt nem Belgiummal, Luxemburggal kell foglalkozni, hanem a nagyon nagy területű országokkal, ahol vannak elszigetelt területek, és ezekről a területekről mindenki szeretne reggel elindulni munkába, este pedig visszatérni a munkába, a, a, a, otthonába. A parlament ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ez, e, ezekkel a régiókkal kapcsolatban kell, hogy legnagyobb legyen a felelősségvállalásunk, tehát az olyan hátrányos helyzetű messze fekvő régiókkal, amelyek ebből a szempontból nehezen működnek. Tehát ezeknek a megfelelő közlekedési kapcsolatát és a hálózatban való megtartását kell e, egyes, elsősorban szorgalmaznunk. És sajnos a bizottság ezt elutasította, ezekről a régiókról nem gondoskodott, ez pedig nagyon nagy hiba. Ezért a módosítónkban ezt a kérdést is újra felvetettük. A közlekedési bizottságban ö, azt kérték egyesek, hogy egy jegyen le, bárhonnan, bárhová el lehessen jutni. Hát én úgy gondolom, hogy ezt nem feltétlenül lehet követelni. Régiók közötti megállapodáson keresztül persze meg lehet szervezni, de azért a régiók közti különbségek ezt nem mindenhol engedik meg hiszen vannak olyan területek, ahol, amelyek nagyon attraktívak a vállalkozók számára, és ezért ott könnyű ezt megoldani, de vannak olyan területek, ahol ez nem megoldható. Ezeket a szociális szempontokat tehát szintén figyelembe kell vennünk, azoknak a szempontjait, akik nem a leggazdagabb régiókban laknak, és akiknek ennek ellenére feladatunk biztosítani az elérhető áron való közlekedést őróluk gondoskodnunk kell biztosítanunk kell azt hogy az alapvető lehetőségük meglegyen arra hogy a közlekedést a munkába járás során ki tudják használni. az olyan, ez struktúrákat tehát úgy kell kialakítanunk, hogy azok valóban az emberek érdekét szolgálják. Ezzel kapcsolatban nyújtottunk be módosítókat. Elnök, köszönöm szépen, a bizottság nevében kíván valaki szólni, tessék. Kérem szépen, hogy mutatkozzon be, jó? Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok az előadónak az elvégzett munkáért, ami a két javaslatot illeti, valamint a szakbizottság tagjainak, azoknak, akik módosítókat adtak le. Két fontos szövegről van szó, alapvető mindez a vasúti szektor számára, a vállalatok struktúrájára vonatkozik, és a regionális szolgáltatásokra és piacra. Mielőtt néhány kommentárt fűznék a fontos módosító indítványokhoz, először megemlítenék egy olyan szempontot a javaslaton belül, amely igen jelentős, mégpedig a szociális szempontról szólnék. A célunk az, hogy a vasúti szolgáltatások minőségét javítsuk, és a szolgáltatások kínálatát is bővítsük a felhasználók számára, mindezt eh, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása mellett. Már vannak szabályaink a munkavállalók jogainak eh, védelmére, például az 1370 per 2007-es eh, rendelet a munkavállalók jogaira vonatkozik, akkor például, hogyha az üzemeltető változik. Nagyon sok szabály van érvényben, amely nemzeti szinten is védi a munkavállalókat, főként a kollektív szerződések keretében. Azt is jelezném, hogy azokon a tagállamokban, amelyek megnyitották a piacot, nem volt munkahelyveszteség, sőt, több embert foglalkoztatnak a vasúti ágazatban, ahogy Benyon úr is emlékeztetett rá. A bizottság úgy gondolja, hogy a piac megnyitását nem szabad veszélynek tekinteni a munkavállalók szempontjából, hanem lehetőségnek arra, hogy több munkahelyet teremtsenek. Ami a rendelet felúj, fel újítását illeti, az 1370-es rendeletről van szó, a felülvizsgálatról. Úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati szerződések odaítélése tender eljárás keretében kell, hogy az általános eljárás legyen. A bizottság is ezt javasolta, és úgy látjuk, hogy 20-30 százalékban hatékonyabb ez az eljárás, nem csak gazdasági elemzéseket végzett bizottságunk, hanem a tagállamok tapasztalatát is figyelembe vette, azok tapasztalatát, amelyek tender eljárást, versenytárgyalást alkalmaznak, főként Németországban. Ami ezen eljárások hatékonyságát illeti, megemlíteném, mennyire fontos az átláthatóság akkor, amikor állami pénzalapokat használnak fel. Ez a szabály vezérli a Európában a az állami megrendelések odaítélését, és ezt ki kell terjeszteni az vasúti ágazatra is. A bizottság szerint minden olyan módosítás, amely csökkenteni akarná, vagy törölni akarná a bizottság javaslatát, és az állami megrendelések odaítélésének folyamatát nem lenne helyén való a vállalatoknak az új struktúrákhoz alkalmazkodniuk kell, és ami a tenderezést illeti, megfelelő dátumot javasolunk ennek bevezetésére, mégpedig 2019-et. Azt nem tudjuk javasolni, hogy csak 2029-ben nyissák meg a piacokat, mert a tagállamok átláthatóság nélkül adhatnának szerződéseket, és ezek a szerződések csak 2044-ben járnának le. A bizottság szerint, ami a kisértékű szerződéseket illeti, 5 millió euróban szabnánk ezt meg a 15 évre szóló szerződésekben, olyan értékű szerződésekben, amelyek 70 millió eurónál magasabb értéket képviselnek ami a 2012-es 34-es rendeletet illeti a szolgáltatások szétválására vonatkozó szerződéseket. Úgy gondoljuk, hogy szabályokra van szó, van szükség azért, hogy az új üzemeltetők ne kerüljenek előnybe a régi üzemeltetőkkel szemben. Átlátható szabályokra van szükség. A bizottság úgy gondolja, hogy javaslata rugalmas, hiszen olyan struktúrát javasolunk, amely a két funkció szétválasztását szorgalmazza, ugyanakkor az integrált struktúrákat is életben hagyja, akkor, hogyha bizonyos szabályokat figyelemben tartunk, ezeket nevezik kínai falnak. A bizottság egyéb szempontokat is figyelembe vett, és szükség van arra, ahogy ezt az előadó is előirányozta, egyensúlyba kell tartani a kereskedelmi szolgáltatásokat és a közszolgáltatásokat. A bizottság a jogalkotási szövegben egy sor részletes kritériumot sorol fel, lehetővé téve azt, hogy a gazdasági tesztet bevezessék. A bizottságnak nincs nagyobb problémája az intézkedések tartalmát illetően, viszont úgy gondolja, hogy nem szükséges ezeket belevenni a jogalkotási szövegben. A bizottság már mandátumot kapott az első vasúti csomagterv átdolgozását illetően, és most éppen ezen dolgozik. Ezeket a szempontokat szerettem volna kiemelni, és remélem, hogy ezek inspirálni fogják az előadást és a, az előadót és a szakbizottság tagai abban, hogy véglegesítsék a jelentést. A, az előadó és a szakbizottsági tagok rendelkezésére állunk, hogyha további információkra van szükség. Köszönöm, Lie Zsóá úr! és most Frédériknek adom meg a szót, az előadónak. Nagyon sok kérdés volt, remélem sok válasz is lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a különböző frakciók képviselőinek, az jelentéstevőknek. köszönöm a benyújtott módosítóindítványokat, köszönöm szépen a felszólalásukat, köszönöm a bizottság képviselőinek felszólalását. Nem vagyok nagyon meglepve az elhangzottak után, ugyanis amikor a módosítókat olvastam, már ez volt a benyomásom, hogy nem leszek meglepve. Na most, bevezetésképpen ugye már elmondtam, hogy az EPP-vel konvergenciát érzek, a zöldekkel szintén, aztán azokkal a módosítókkal is, amelyeket beterjesztettek. Nagy mértékben, tehát értem mindazokat a módosítókat, amelyeket beterjesztettek, és megpróbálunk majd az elkövetkezendő napokban kompromisszumos módosítókat kialakítani. Azonban a, a liberális frakcióval inkább ellentmondásos a megközelítésünk, ugye megerősíteni a foglalkoztatást, több munkahelyet, a közlekedési eszközöket, és így tovább, tehát ez problematikus. Aztán ott van a biztonsági szempont. Ez egy nagyon fontos ellen. Nem szabad elfelejteni a hozzáférhetőséget sem. például az olyan régiókban, ahol a vasúti rendszer nem annyira kiépített, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy nem mindig a, ugyanazokat a, az utakat kell átgondolnunk, Természetesen még nagyon sok mindenről el kell gondolkodni, figyelembe kell venni a különböző érveket, az érveléseket, a kompromisszumos módosítók szavazó listája kapcsán még nagyon-nagyon eh, jó vitánk lesz, úgy gondolom. Köszönöm, Frederik. Most pedig a kompromisszumokat meg kell majd szavazni. Ezt követően pedig lesz eh, szavazás a TRAN bizottságban november 26-án, és eh, februári plenárisra kívánjuk ezt eh, vinni. Remélem, hogy nagy vita lesz. Most pedig a 14-es napirendi pontra térünk át. A az EMU szociális dimenziója, 14-es, az előadó nincs itt, de feltételezem, hogy lesznek olyanok, akik megjegyzéseket kívánnak tenni. Úgyhogy erről beszélhetünk. Nos, Őri kollega Elnök úr, akkor most elérkezett a pillanat, amikor egy kicsit részletesebben is beszélhetünk az előző szavazás kapcsán fölvetett kérdésekről. Tehát mi a mm, magunk részéről, amikor megjelent a bizottságnak a közleménye, mi ezt üdvözöltük, és elsősorban az, azért, mert úgy gondoljuk, hogy valóban szükség van arra, hogy miközben az Európai Monetáris Uniót építjük, kialakítjuk a szabályait, behatóbb, részletesebb, pontosabb ismeretekkel rendelkezzünk arról, hogy ennek milyen szociális következményei vannak. Tehát az, hogy legyen ilyen értelemben egy szociális dimenziója az Európai Monetáris Uniónak, ezt az elgondolást támogatjuk Elfogadtuk, és tulajdonképpen jó ötletnek tartjuk az eredménytábla ötletét is, ami megjelent ugye a bizottság közleményben, de elsősorban mint egy instrumentális lehetőséget arra, hogy pontosabb, árnyaltabb képet kapjunk viszont nagyon határozottan ellenezzük, hogy ennek olyan automatikus stabilizációs következményei legyenek, mint amik például itt ebben az anyagban is megjelennek, mert azt gondoljuk, hogy a szociálpolitika területén viszonylag szűkek az Európai Unió lehetőségei, és nem véletlenül nagyon sok a különbség, nagyon eltérőek a nemzeti stratégiák, helye van annak, hogy a jó gyakorlatokat összegyűjtsük, és az unió szervezetei elemezzék ezeket, hogy megfelelő iránymutatásokat adja, ö, ö, ö, adjanak. Vannak ugye a foglalkoztatási iránymutatások, a szociális beilleszkedési iránymutatások. Tehát helye van annak, hogy pontosabb, alaposabb elemzés alapján segítsük a, a, a tagországokat különféle jó ötletekkel, de nincs helye annak, hogy olyan módon automatikus következményei legyenek egy szociális elemzésnek, mint ahogy ez mondjuk az európai pénzügyi műtő esetében szokás. Az egyik es, más a jogalap. Az egyik e, e, e, esetben közös európai kompetenciákról beszélünk, a másik esetben viszont nemzeti kompetenciákról beszélünk. Éppen ezért nekünk magával a szöveggel elég sok problémánk van, és jó néhány ponton szeretnénk törölni, illetve módosítani. Most meg kell találnom egy pillanat a papírjaimat de mindenféleképpen azt gondolom, hogy erről mód lesz itt egymással egyeztetni. Igen, nem sikerült jól, itt van. Tehát mondhatom akár tovább is, ha kezdhetjük az elején, az F pontot mi törölnénk, az I pontot törölnénk, O, P, Q, S, Ö, U pontokat törölnénk, X pontot törölnénk, egy részét törölnénk a kettes bekezdésnek, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy egy rövid felszólás keretében kár ennek minden részletére kimenni. A fő lényeg az, hogy azt gondoljuk, hogy olyan módon kell viszonyulnunk a bizottság kezdeményezéséhez, hogy az megfeleljen az alapszerződésnek, tartsa tiszteletben az egyes országoknak azt az óhaját, hogy ez ne hogy ne vonja el a saját kompetenciáikat a szociális politika területén, és nagyon szeretnénk, hogyha nem mennénk bele abba az utcába, hogy mindenki, amit hallani szeretne, hisz erre épít valamilyen érvelési politikai stratégiát, azt a parlamenttel próbálja kimondatni, vagy a bizottsággal, vagy a tanácssal próbálja kimondatni. A saját gondolataink, a saját igazunk mellett érveljünk saját magunk, hogyha ha erről van szó, tehát ilyen értelemben mi egy kiegyensúlyozottabb szöveget szeretnénk. Egyébként természetesen készek vagyunk arra, hogy a kollégákkal egyeztessünk a részletekről. Köszönöm. Um, um, Csaba Öri. Öri Csabát hallottuk, a néppárti koordinátort. Most pedig a szociáldemokraták koordinátorának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fordulathoz érkeztünk az európai politikai vitában, a mandátum végére érkeztünk itt az Európai Parlamentben, és most egy új fejezet következik, nagyra törő fejezet, ez azt jelenti, hogy bátornak kell lennünk ahhoz, hogy előre nézzünk, tekintsünk, és ne pedig hátra új építmény van kialakulóban a jövőt illetően. Amit a bizottság most javasol, az még kicsit bátortalan, de új struktúrákra kell gondolni, új Európai Monetáris Unióra, és ennek megvannak a maga szociális dimenziói. Jelen pillanatban e, ezt nem ismerjük. Most deficitről, az adósságról beszélünk, az együttműködésről, a makroökonomiai egyensúlytalanságok ellen, de ami a prioritásokat illeti, semmit nem mondunk arról, hogy mi is történik a valóságban, mit élnek meg az állampolgárok, és a 2020-as stratégia teljesen eltűnt itt a gazdasági válság közepette. A tanács sok ígéretet tett, a bizottság elnöke Barozó, és, és most végre van egy javaslatunk. A mi szakbizottságunkban pozitívan fogadjuk ezt a javaslatot. A bizottságnak nem defenzív, hanem proaktív helyzetben kell lennie, és nekünk hozzá kell ehhez járulnunk, inspirálnunk kell a kollégákat a téren, hogy a monetáris uniónak szociális dimenziói is legyenek. Elindultak a beszélgetések erről, de jelen pillanatban nincs arra lehetőség, hogy a tanács is részt vegyen ebben a vitában. A vitának közösségi módszerei vannak, vagyis a bizottság és a tanács között kell, hogy vita legyen. Felteszem a kérdést Őri kollégámnak. Furcsa, hogy amikor azt mondják nekünk, hogy hallgassunk a nemzeti parlamentekre és az államokra, akkor azt szavazzuk meg, hogy nem akarjuk hallani, meghallgatni a tanács véleményét az, az Unió, Monetáris Unió szociális pilléréről. Legalább informális módon meghívhatnánk a tanácsot. Most eh, itt eh, vitát folytatunk, itt van egy állásfoglalás, és ami a procedurális keretet illeti, ez lehetővé teszi a vitát, viszont szerintem abszurd dolog, a bizottság közleményéről beszélünk, mégpedig úgy, hogy a tanács, a tagállamok nem képviseltetik magukat ebben. Remélem, hogy elég bölcsek a kollégáim a téren, hogy valamikor erre megoldást találjunk a szociális pillét illetően vannak nézett eltérések, ez más dolog. Szeretném azt is elmondani, hogy a szocialista frakció örül annak, hogy megjelent ez a közlemény. Végre van egy olyan elem, amit fel tudunk használni, és a szociális elemeket be tudjuk vezetni ugyanolyan szinten, mint a gazdaságirányítást és a makroökonomiai szempontokat. Ez jó dolog, de módosításokat is le kell adnunk ehhez. Már néhány elem megjelent a az állásfoglásban, de ezeket ki akarjuk egészíteni. Másik elem, nagyon fontos elmondani, hogy a bizottság rendkívül fontos, elkerülhetetlen kérdést tesz föl, vagyis vannak olyan indikátorok, mutatók, amelyek alapján követni tudjuk a szociális egyensúly helyzetét. Ez szükséges, még hogyha kellemetlen is, hogyha megnézzük magunkat a tükörbe, és azt látjuk, hogy egyre öregebbek és csúnyábbak vagyunk. De merni kell belenézni a tükörbe azért, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyük. A bizottság öt elemet javasol az elemzésre, a szociális helyzet elemzésére, de vannak más elemek is. Éppen ezért fogunk mi módosításokkal élni, hogy néhány fontos elemet kiemeljünk, például a gyermekek szegénységét, a fizetések helyzetét, mert ez sok információt ad az aszimetriákról és arról, hogy milyen hiányok vannak itt a az európai gazdasági fejlődésben. Kellenek eszközök az elemzésre, de ezt követően erősíteni kell a politikai eszközöket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy előre tekintsünk és javítsunk a helyzeten. Itt vannak a makroökonomiai kérdések, itt is ugyanígy kell eljárni. Hasznos lenne, hogyha lennének olyan eszközeink, amelyek anticipálásra adnának módot, és a jelenlegi problémák kiavítására. A bizottság elemzésében hiányzik azért néhány szempont, például hogyan működik, működnek a szociális egyenlőtlenségek a szociális válság közepette. Azután itt van a gazdasági válság, ennek evidenciái, itt a szociális egyensúlyra is figyelmet kellene fordítani a különböző tagállamok vonatkozásában. Nem lehet belső piacot építeni akkor, hogyha egyensúly hiány van, és ha ez az egyensúly hiány megmarad, a gazdaságok is különbözőek a tagállamok szintjén, egyre inkább különböznek egymástól. Hogyan építjük Európát, hogyha a munkaerőpiac, a fizetések, a szociálpolitikák továbbra is különbözőek lesznek a tagállamokban. Ahelyett, hogy konvergencia politikánk legyen, divergencia, eltérés politikája jellemző. Ezt ki kell javítani, mert ha nem, néhány év múlva olyan helyzet áll elő, hogy nem lesz nem lesz lehetséges az egységes közös pénz, hogyha nem koordináljuk ezeket a politikákat. És néhány év múlva majd rájövünk arra, hogy nem lehet koordinált politika, harmonizált politika, hogyha nincs ehhez megfelelő, koherens szociálpolitika. A tanács, a bizottság beszél a fiatalok foglalkoztatásáról, és a mobilitás szorgalmazza a periféria országai felől a központ felé a fiatalok esetében. De világosan elmondhatjuk, hogy ez nem fenntartható. A periféria országai nem fognak tudni fejlődni úgy, hogyha az aktív lakosság egyre inkább a központ országai felé mozdul el. Nem lehet egy gazdag központ és egy szegény periféria perem ország réteg Európában. A területi kérdésekkel foglalkozni kell, és minden európai számára lehetőségeket kell biztosítani Európa minden szegében. Ez a megoldás. Őri úr azt mondja, hogy nem voltunk eléggé nyitottak az előző vitában. Ami a módosításkot illeti, nem szocialista propagandáról van szó itt, a választások miatt. Én még nem is vagyok jelölt a következő választásokon. Itt Európa jövőjéről, több millió európai és fiatal munkavállaló jövőjéről van szó. Mi, mindig, különben mindig ugyanazokat a hibákat ismételjük meg, és el kell fogadnunk a bizottság által nyújtott új dimenziót, koherensebb, hatékonyabb stratégiát kell bevezetni, így meg tudjuk menteni a szociális Európát és Európát. Mi tudjuk megmenteni Európát, és konstruktívan tudunk az intenzív párbeszéddel hozzájárulni mindehez. Nem partizán szándékaink vannak itt, hanem ki akarunk lépni mindannyian a válasságból, és ez lenne a lehetőség arra, hogy jobb legyen a jövő. Köszönöm szépen, Alejandro. Tudom, hogy nagyon érzékeny témáról van itt szó, és egy kicsit kifutóban vagyunk az időből is. Remélem, hogy a többiek egy picit rövidebben fognak majd fogalmazni. Filip Benyon, tudom, hogy te is fontos dolgokat tudsz elmondani. Igen, mikrofont kérlek kapcsolj be. Igen, Debakker úr a jelentés, árnyékjelentéstevője megköszöni a jelentéstevő munkáját, de ahogy várható volt, néhány problémánk van ezzel a javaslattal. A korábbi vitákon, viták során sem értettünk együtt az automatikus stabilizátorokkal, úgy gondolunk, hogy ez nem megfelelő megoldás az OAT és U preambulum bekezdésekkel is problémánk van, ezekkel kapcsolatban, valamint az 1, 2, 6 és 16-os és a 10-es cikkekkel kapcsolatban is jó módosítókat fogunk benyújtani. A szociális, vagyis társadalmi mutatók nagyon fontos szerepet játszanak a gazdasági mutatók kielég, kiegészítésé illetően, de nem értünk e, egyet abban, hogy ugyanabban az eredménytáblában kellene ezt a kétfajta mutatót összekeverni. Szerintem ez intellektuális butaság lehetetlen dolog lenne. Ezzel semmiféle értelmes eredményt nem fogunk tudunk elérni. Úgy gondolom, hogy ez a vegyes eredménytábla hibás elgondolás le kell, hogy legyen egy gazdasági eredménytábla, valamint kell, hogy, legyen, kell, hogy legyenek olyan társadalmi mutatók, amelyekben meg tudunk bízni, és amelyeket meg is értünk. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor sokkal jobban előre tudunk haladni. Filip tehát várja a további vitát, és az elkövetkezendő hetekben tovább fog dolgozni ezen a dosszién. elnök, köszönöm szépen zöldek nevében most Elizabeth adja meg a, kapja meg a szót, jó? Köszönöm szépen. az Európai Parlament természetesen tudja, mindenki egyetért abban, hogy az eurót gazdaságilag szabályozni kell, de azt mondani, hogy a szociális kérdéseket európai szinten kell elintézni, hát arról senki nem beszél. Arról beszélünk csak azt, hogy a, hogy nem mindent kell európai szinten meghatározni, pénzügyekben sem igaz ez, de szociális ügyekben sem, és itt támogatom Alejandro véleményét, ezek az, ezek az eltérések ugyanis ezt ö, húzzák alá, hiszen vannak gazdagabb és szegényebb országok. A zöldek ö, szerint az automatikus kiegyensúlyozás eszköze szükséges. Az Európai Unió strukturális alapjai nem elegendőek ahhoz, hogy a kiegyensúlyozzák a különböző országok közötti különbségeket, tehát ez nagyon nagy probléma, hogyha ezt nem vesszük igénybe. A szegény és a gazdag régiók közötti nagy különbségeket ki kell egyensúlyozni, és a nemzeti határok határokon átnyúló jelleggel meg kell nézni hogy hol van kiugróan magas munkanélküliség ugyanis hogyha ilyen létezik az bizony nem csak a szegény tagállamok hátrányára válik hanem a gazdagokéra is tehát az ennek, ennek megelőzése vagy e, az ez elleni harc mindenki számára csak előnyökkel jár. Tudjuk azt is, hogy a gazdaság iránytás szabályozásának kompetenciája a kezünkben van tudjuk azt is hogy mi az ami a nem, nem a mi kezünkben van hanem a tagállamokéban. ugye a koordináció módszeréről beszélünk a tagállamok a tagállamok döntenek arról, hogy mit szeretnének tenni, de a, arról, hogy a politikai napirenden mi van, arról, hogy a tanács politikai napirendjére mi kerüljön, hát arról mi határozzunk. A fiatalokkal kapcsolatos garanciával is ugyanez volt a helyzet. A, az, a nyílt koordináció keretei között folyt ez a tagállamok között. Ugye ez a tartalom, amivel most dolgoznunk kell, és hogyha ezek között a keretek között tudunk dolgozni, akkor tényleg minden állam javára hatni tudunk, és hát azok az államok, amelyek a gazdasági válság alatt kevésbé szenvednek, azon sem engedhetik meg maguknak, hogy a, hogy a szegényekkel ne foglalkozzanak. Egyszerűen egyensúlyt kell teremteni. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeret, én, én tartózkodom, lemondok a szólási jogomról. Őri Csabának talán két percre még meg tudom adni az idő, a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. E, először is Alejandrónak mondanám, hogy természetesen készek vagyunk mi a tanácssal vitatkozni, találhatunk erre valamilyen megoldást. Nekünk nem az volt a problémánk, hogy a tanácssal ne folytassunk eszmecserét, hanem az volt a problémánk, hogy ne azon az alapon folytassunk eszmecserét. Nem érdemes olyan kérdéseket föltenni, amelyekre tudjuk a, a, a választ. Ha mégis ezt tesszük, hogy olyan kérdéseket teszünk föl, amire nem adhat mást választ, mint amit a jogi lehetőségek adnak, akkor valami más célunk van. Ezért utaltam arra, hogy közeledve a választáshoz nyilvánvalóan nem akarom elítélni ezért a szocialistákat, mindenki igyekszik a saját lehetőségeit kihasználni akkor, amikor kampányra készülünk, csak jeleztem, hogy mi nem szeretnénk ebben a dologban részt venni. Ugyanakkor különösen ma azért ugye ma mégiscsak a szegénység elleni küzdelemnek a világnapja van, tehát azért, hogy mondjam, kellő komolysággal kell beszélnünk erről a, erről a kérdésről. Én azt gondolom, hogy az EU-nak valóban van eszközrendszere, korlátozott eszközrendszere, de a régiók közötti különbségek, a nagy szociális különbségekre azért ott vannak a strukturális alapok, kohéziós alapok, de valamennyien tudjuk, hogy az EU-nak kevés a pénze. Az a költségvetés, az az 1% körüli költségvetés, ami van, az nem alkalmas arra, hogy arról, abból ezeket a problémákat megoldjuk. Arra alkalmas lehet, hogy, hogy segítsünk egy jobb koordinációt, hogy segítsünk abban, hogy jobb elemzés legyen, hogy jobban összegyűjtsük a tapasztalatokat, hogy ami tudást összeszedtünk, azt tegyük közzé a többieknek, de arra nem alkalmas, hogy a tagállamok helyet oldjuk meg. Ezért azt gondolom, hogy nem kell olyan irányba elmennünk, ahol azt mondjuk, hogy az EU maga a szociális politika területén képes meg megoldásokat megvalósítani. Nem tud megoldásokat megvalósítani, javasolni tud dolgokat, és ebben azt gondolom, hogy partnerek vagyunk, ennek kell megtalálni a, a módját, és én nem szeretnék olyan irányba menni, ahol se kell sem elég pénz, sem elég felhatalmazás nincsen. Ez a bajom elsősorban ezzel a gondolattal, hogyha látjuk azt, hogy hol vannak a nagy bajok, a nagy különbségek, akkor valamilyen automatikus mechanizmus lépjen be, mert ez az, amire se pénz, se felhatalmazása nincs az Európai Uniónak. Az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy itt nagy baj van is az adott országoknak, ezt kell tenni. Látjuk, ez történik tulajdonképpen az ifjúsági kezdeményezések esetében is. Ami pénzt hozzá tud tenni az EU, ugye ez a 6 milliárd, ez lényegében csepp a tengerben, tehát kevés pénz. Ha jól akarja felhasználni, akkor nyilvánvalóan módszereket ad, információkat ad, ötleteket ad, ösztönzéseket próbál megvalósítani, de végső soron a cekhet és magákat a feladatokat a tagországoknak kell biztosítani. Köszönöm szépen. <clears throat> Das war eine Debatte, die ez a vita, ezt a vitát még nagyon sokáig tudnánk folytatni. Október 23-án 12 órakor lesz a módosítók benyújtásának határideje. Kérem, hogy angolul szóljon jó, mert már a mert nagyon sietnünk kell. Tehát november 4-én tárgyalunk a módosítókról, ezeket akkor fogadjuk el, és a novemberi plenáris ülésen fogjuk majd tárgyalni a dossziét. Tizenötös ös pont következik, szociális védelem mindenki számára, az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók számára is. Blinkevics Jute kolléganő kapja meg a szót, remélem, hogy rövid vitát tudunk majd tartani. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a tény, hogy a bizottságunkban egy ilyen jelentést készítettem elő, nevezetesen szociális védelem mindenki számára, az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókat is beleértve. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt hiszem, hogy fontos erről a témáról beszélni európai szempontból is. Különösen most, amikor az Európai Unión belül költségvetést, a költségvetést megnyilvárták, de ezzel szemben növekszik a munkanélküliség, a szociális jutatásokra is szükség van, és a társadalombiztosítási rendszere költségvetése szintén nagyon nehéz helyzetbe került, ahogy növekedett a munkanélküliség, egyre kevesebben tudnak, tudják finanszírozni a társadalombiztosítást európai szinten. Az én jelentésem számos szemponttal foglalkozik, két nagy részre osztanám. Az egyik a szociális védelem mindenki számára, a második pedig a az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókról szól. Na most a főbb aspektusokra szeretnék utalni. Először is ki kell alakítani egy modernebb társadalombiztosítási rendszert. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő társadalombiztosítást mindenki számára, senkit nem lehet diszkriminálni, de ezzel egy időben rugalmasan kell reagálni a demográfiai változásokra is, amelyek eh, ugye a munkaerőpiacon következnek be fenntartható és felelősségteljes rendszerre van szükség, különösen egy ilyen időszakban, amikor válság van, és megfelelő szociális juttatásokra van szükség. Ne felejtsük el azt, hogy a szociális beruházások lehetővé teszik azt, hogy a szociális és a gazdasági szempontokat is összeegyeztethessük. Éppen ezért itt nem mint kiadásokat, hanem mint befektetést kell tekinteni a szociális kiadásokat. Azt hiszem, hogy a fiatalok számára is sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenni. Nem lehet diszkriminálni a fiatal munkaerőt, nem lehet a, korlátozni a jogaikat. Arra van szükség, hogy a tagállamok felhívják a figyelmet a leginkább hátrányos helyzetűekre, a fiatalokra, a fiatal családokra, aztán azokra, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, a hátrányos helyzetűek, és így tovább támogatni kell ezeket a rétegeket. Mm, a szociális politika politikához és utatásokhoz hozzá kell férniük. Leginkább azoknak, akik a legnagyobb szükségben élnek, akiknek hosszú távon szükségük van támogatásra. Fel szeretném hívni a figyelmet a szociális jutatásokhoz való hozzáférhetőségre is, itt elsősorban vidéki régiókban. Egyre inkább látjuk azt, hogy kizsákmányolják a mm, dolgozókat. Azt hiszem, hogy aktívabb módon fel kell venni a harcot a nem bejelentett munka, munkavállalással kapcsolatosan, és a legnagyobb szükségben élők eh, helyzetével kapcsolatosan. Nem elfogadható az, hogy a szokványos munkaszerződéseket atipikus, tehát nem tipikus munkaszerződések alakítják, át, mert ezáltal ugye a társadalombiztosításra is kiatással vannak. Erre is fel szeretném hívni a figyelmet a szociális védelem terén. Kérem a bizottságot, hogy elemezze a helyzetet, és bizonyosodjon meg arról, hogy a nemzeti jogszabályok módosítói, például ugye munka, törvénykönyv területén, tehát ne legyenek negatív kihatással a dolgozókra, a dolgozók szociális szempontjaira. A és tiszteletben kell tartani az összes szabályt, törvényt. Na most néhány dolgot szeretnék elmondani az önálló vállalkozói tevékenységet folytatókról is. Ezen a területen is van számos kockázat, ugyanis a különböző foglalkoztatási jellegek is változnak. Egyre több az önálló tevékenységet folytató dolgozó, és ezek a dolgozói csoportok nem megfelelő módon védettek szociális szempontból, és ez bonyolítja a politikát is, a munkaerőpolitikát is. Nincs világos, mindenki által elismert definíciója, meghatározása az önálló tevékenységnek. Éppen ez tudjuk, hogy a, tehát éppen ezért a bizottságnak ki kell mindenképpen dolgoznia világos, megfelelő meghatározást. Ugye itt vannak különböző atipikus, nem tipikus foglalkoztatási formák, és csak így lehet korrekt módon végrehajtani és biztosítani a szociális jogokat, meg kell határozni világos módon azt is, hogy kik azok, akiket úgy nevezünk, hogy áll ön, önálló tevékenységet folytató, ugye, ahol bizonyos dolgozókat megfosztanak jogaiktól, amely jogokkal élniük kellene. Tehát vannak, megvan a szociális dömping veszélye is, kockázata is, a konkurencia területén is kockázatokat látunk. Aztán még egyszer el szeretném mondani, mivel nincs közös definíció, ez a koordinációt is megnehezíti. A önálló tevékenységet folytatók számára a szociális védelem terén. Ugye szabadon mozoghatnak a dolgozók, Nincs elég adatunk az önálló tevékenységet folytatókkal kapcsolatosan, éppen ezért statisztikai adatokat kell összegyűjteni, mert ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy sokkal hatékonyabb módon kövessük, figyeljük a különböző tevékenységeket, vállalkozói tevékenységeket a különböző csoportok terén, és statisztikai adatokkal élhetünk ugye a nemüket illetően, a korukat illetően, és így tovább. Vannak olyan esetek, például ugye amikor valaki általános helyzetű, nyugdíjas, vagy anyasági, vagy apasági szűnidőben van, tehát ezeket is figyelembe kell venni, hogyha például önálló tevékenységet akarnak folytatni, akkor mindenképpen informálni kell őket kötelező módon a jogaikról, minden jogról és kötelességről is. A tagállamoknak, a bizottságnak biztosítani kell ezeket az információkat. Fel szeretném hívni a figyelmet egy másik csoportra is, nevezetesen az önálló tevékenységet folytatók, de akik gazdaságilag függőek. Tehát olyan ö, jellegű a munkájuk, amely nagyon közel van a rendes szerződéssel dolgozó munkavállalókhoz mivel az időm korlátozott, hát ennyit akartam elmondani, és várom a kollégák felszólalását, az tevők véleményét is, mert úgy gondolom, hogy együtt javíthatunk ezen a jelentésen. Köszönöm szépen jelentéstevő asszony. A jelen, az árnyék jelentéstevő közül először Filip Benyon jelentkezett szóra, aztán Maria Cornelissen, és azt hiszem, hogy ezzel vége is lesz a vitának, ha csak a bizottság nem kíván hozzászólni. Filip, szó. Yes, uh, that yeah. Köszönöm. A gond az, hogy csak tegnap délután kaptuk meg az angol fordítást, tegnap délután trialóguson vettem részt, és csak szkenneltük. Egy-két területet tudok megjegyzésekkel illeti a szociális biztonság szintje. Nem szabad elfelejteni, hogy ez tagállamok illetékességébe tartozik, de azért érdemes erről jó vitát folytatni. Gondosan, óvatosan kell közelítenünk a kérdéshez. A szegénység és a szociális kirekesztettség ellen küzdenek a tagállamok. Örülök, hogy a tagállami gyakorlatok között az előadó különbséget tesz. Egyetértek az, azzal kapcsolatosan, hogy az önálló munkavállaló az rugalmasságot jelent a munkaerőpiacon, de itt is szükség van a szociális védelemre. Nem tudom, hogy jogi definíciót tud erre adni a bizottság, reméljük, hogy tud erre adni, de nehéz kérdés, mert ez nagy mértékben az adó törvényekkel függ össze a különböző országokban mert az adóügy tagállami kompetencia, és elképzelhető, hogy itt problémák lehetnek, és nehéz egy, egyetlen definíciót adni, mert minden országban más az adó helyzet. A bizottságnak nem tartozik illetékeségével, hogy szankcionálja a munkáltatókat, itt az önálló munka vállalók esetében legfőjebb csak iránymutatókat adhat. Ennyit szerettem volna mondani, néhány rövid megjegyzésem van, és várom, hogy a következő hetekben konstruktívan megvitassuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Mári Cornelissennek adom meg a szót. Azt hiszem, nagyon fontos ennek a jelentésnek az elkészítése, különösen most, a válság idején, ahol nem csak az önálló vállalkozók száma nőtt meg, hanem a motiváció, az ezzel kapcsolatos motiváció is megváltozott, Hát nagyon sokan voltak mindig, akik az önálló vállalkozói tevékenységet választották, mert akkor függetlenül lehet dolgozni, nagyobb, jobb lehetőségek vannak az innovatív munka, munkára, de mostanában nagyon sok ember azért önálló vállalkozó, mert rá van kényszerülve, mert csak ilyen fajta szerződést tud kiharcolni magának, és ezzel kapcsolatban a többek között a gyermek megőrzési lehetőségek romlása, helyzetének romlása is azt eredményezte, hogy nagyon sok nőnek, nő kénytelen ilyen módon dolgozni, valamint a valamint ez azzal is összefügg, hogy ilyen módon alacsonyabb fizetéseket lehet fizetni az, az ilyen szerződéssel rendelkezőknek. A, nálunk Hollandiában például az olyan intézkedést hoztak az ellen, hogy a horvát munkavállalók rendes szerződéssel tudjanak dolgozni, ezek általában a csatlakozott országok csatlakozása után szoktak föllépni ezek a tilalmak. Nálunk például kényszer, kényszer, kényszerítik a munkásokat arra, hogy vagy önálló vállalkozók, vagy kiküldött munkavállalók formájában dolgozzanak. Úgyhogy sajnos ez sok tagállamban felmerülő szegénységgel függ össze. Bennian úrnak igaza van abban, hogy az önálló vállalkozói tevékenység meghatározása nehéz feladat lesz tulajdonképpen évtizedek óta tárgyaljuk ezt a kérdést, és nem tudunk egyességre jutni a mobilitással kapcsolatban. Ugyanez a helyzet a, a vendéglátó tagállam kell, az, kell azt biztosítani, hogy a mobilitással kapcsolatban az ezzel való visszaélés kisebb fokú legyen várom a további vitát a jelentéstevővel és a árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, Mari. Az Európai Bizottság részéről valaki szeretne hozzászólni? Tessék, uram, öné a szó. Köszönöm szépen röviden, mivel nekünk sem volt időnk az jelentést részleteiben megtekinteni. Van természetesen sok olyan pont, amelyel szempontjából egyetértünk. A szociális befektetés például egy ilyen. A közös definíció meghatározása szerintünk is nehéz, de természetesen az illegális munkát mindenképpen, valamint a kényszer önálló vállalkozást mindenképpen elítélendőnek tartjuk. Tudjuk, hogy van egy sor kérdőjel még, nyomon fogjuk követni a parlament munkáját, és majd a későbbiekben részletesebben beszámolunk olyan intézkedésekről, amelyeket már is meghoztunk ezzel a témával kapcsolatban. Van egy sor rendelkezés, és van egy sor kezdeményezés ugyanis, amelyet már megtettünk. Elnök, köszönöm szépen, visszadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetemet fejezem ki minden kollégának, akik felszólaltak, köszönetet mondok Fili Benyan kollégának is. Teljes mértékben értem, hogy a tagállamok azok, amelyek felelősek a szociális védelemért, a biztosításért, de mi nekünk politikai jelzést, üzenetet kell küldenünk egy ilyen válságidőszakban. És ugye tudjuk, hogy válságban a leginkább szükségben élők, rászorulók azok, akik érintve vannak, és az e- Európai Uniónak nem szabad büntetni őket. Benya úr, a bizottság képviselője is megemlítették a definíciót, a meghatározást. Igen, tudom, tudatában vagyok, hogy nagyon nehéz egy közös nevezőt találni, egy közös meghatározást találni, hogy minden tagállamban ugyanúgy értsék ezeket a dolgokat. A bizottságnak el kellene gondolkodnia azokon a kritériumokon, amelyeket kialakíthatnánk. Valami közös nevezőt kellene találni. Nagyon örülök, hogy Cornelissen asszony elmondta a véleményét a FAM bizottságban is, és felhívta a figyelmét a nők szociális védelmére. Ez egy nagyon fontos dolog a jelenlegi kontextusban. Úgy gondolom, hogy minnyáján, minnyáján együtt kell, hogy működjünk a foglalkoztatási bizottságon belül, és így együtt egy olyan jelentést tudunk kidolgozni, amely nagyon fontos jelentőséggel fog bírni majd a bizottság és a tanács számára is. Én teljes mértékben együttműködök a kollégákkal. Elnök, köszönöm szépen. Október 24-éig kell benyom, benyújtani a módosító indítványokat. November 25-én tárgyaljuk újra a kérdést. Decemberben szintén majd valamikor jövő évben kerül a plenáris ülésre a téma. A napirend változtatások miatt most a 13-as napirendi pont következik, hogy tud hozzájárulni az Európai Unió a vállalkozások támogatásához, különösen az induló vállalkozásokról lesz szó. Antél McIntyre kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy szakbizottságunk elhatározta, hogy ezt a saját kezdeményező jelentést elkészíti. Már két véleményt elkészítettünk a témában, az egyik a finanszírozáshoz való hozzáférés, a másik pedig az administratív terhek csökkentése témájában készült. A bizottság mind a kettőt támogatta. Azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a foglalkoztatás az jelenleg Európában létező legsúlyosabb szociális, illetve társadalmi kérdés. Remélem, hogy az eddig elvégzett munkára és az eredményekre támaszkodva tovább tudunk majd dolgozni. A KKV-k és a mikrovállalkozások jelenleg 90 millió munkahelyet teremtenek az Európai Unió magánszektorában, és ez tényleg nagy munkahelyteremtő és innovációs képességekkel rendelkezik. Az új munkahelyek 85%-át az elmúlt 10 évben KKV-k teremtették meg ugyanakkor nagyon sok kihívás előtt is állnak, amelyeket ez a jelentés szeretne áttekinteni. A munkahelyteremtés, a képzettség, a vállalkozás indítás, ilyen részekre oszlik a jelentés. Én úgy gondolom, nagyon nagy aggodalomra ad az okot, hogy a önálló vállalkozást indító, indítani szándékozó polgárok száma 45%-ról 37%-ra esett. Nagyon fontos lenne, hogy már korai gyermekkortól kezdve ösztönözzük a vállalkozási szel, vállalkozó szellemet egészen az egyetemig, annak érdekében, hogy aki szeretne üzleti vállalkozást indítani, az ezt meg is tudja tenni, sőt, bizonyos esetekben azt is lehetővé kell tennünk, hogy esetleg egy második esélyt adjunk azoknak a vállalkozóknak, akik az első alkalommal sikertelenül próbálkoztak vállalkozni vállalkozás indítással. Úgy gondolom jelenleg az is érdekes, hogy nagyon nagy figyelem övezi például például a bizottság javaslatokat, amelyek a különböző jogszabályokat szeretnék megváltoztatni, például az adminisztratív terhek csökkentésével. Úgy gondolom, hogy a bizottság eleddig nagyon jó munkát végzett, körülbelül 5500 jogszabályt változtattak meg annak érdekében, hogy az adminisztratív terhek e, csökkenjenek, és ez már is 27 milliárd fontnyi összeget takarított meg. Azt hiszem, hogy a jövő héten további javaslatok lesznek majd, e, amelyek az Európai Tanács elé is fognak kerülni az Egyesült Királyságban egy vállalkozói, üzleti, politikai munkacsoportot állítottak föl, amely szintén azt fogja megkísérelni, hogy azokat a szabályokat megszüntesse, amelyek a brit vállalkozások adminisztratív terheit növelik és versenyképességüket akadályozzák. Különösen az exportőrök, illetve a kezdő induló vállalkozások és az új termékeket új termékeket piacra dobni kívánó vállalkozásokról van itt szó. Tehát ezekkel fognak foglalkozni az Egyesült Királyság politikusai is, szakemberei is, és az európai politikusok is. Többek között arról is szó volt, hogy az európai jogszabályok nagyon jó szándékkal indulnak, de a megvalósításnál, a végrehajtásnál nem, előre nem látott káros hatással és következményekkel is járhatnak. Aztán azt is hallottuk, hogy a KKV-kat az adminisztratív terhek aránytalanul nagy mértékben sújtják. Örülök neki, hogy mielőtt megírtam ezt a jelentést, tartottunk a szakbizottságon belül egy meghallgatást is, ahol nagyon sok vélemény és szempont kapott hangot. Az egyik érdekes kérdés, amely ellentmondásos is lehet, az a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdése. A meghallgatás során is azt hallottuk, hogy a célunk az kell, hogy legyen, hogy az arheket csökkentsük, de a munka, munkavállalók védelmét ne. Hogyha a bonyolult szabályokat könnyítjük, és könnyebbé tesszük a szabályoknak való megfelelést, úgy akkor ugyanis a munkavállalók védelme is magasabb és jobb minőségű lesz. Politikai szempontból sok vélemény létezik arról, hogy ezt hogy lehet megtenni Remélem, hogy jó együttműködést fogunk tudni folytatni, és kompromisszumokra fogunk találni szakbizottságunkon belül. Minél több megjegyzést, módosítót megpróbálok majd beledolgozni a jelentésbe. Várom a jelenté- árnyéklentéstevőkkel folytatott együttműködést. Nagyon fontos, hogy konkrét javaslatokat tudjunk majd elkészíteni, amelyeket a bizottság és a tagállamok is fel tudnak használni. Elnök, köszönöm szépen. Mari az az, az árnyék jelentéstevő, aki szeretett hozzá hozzászólni. Tessék, Mari, megadom a szót. Köszönöm, McIntyre asszony. A Ami az ön által elmondottakat illeti, többségében egyetértek, segíteni kell a kis cégeket az indulásban, megfelelő információkhoz kell hozzájussanak, könnyen hozzá kell, hogy férjenek hitelhez, stb. Ami a rugalmas munkaerőpiacot illeti, nem lepett meg engem, amit ön mondott, én is úgy gondolom, és szeretnénk kiterjeszteni a lehetőségeket a munka melletti tanulást, illetően a bürokrácia csökkentése terén. Bár a bürokrácia egy részének az a célja, hogy védje a munkavállalókat, és jó célokat szolgál. A fiatalok számára tanulás mellett munkavállalás jó lehetőség, de nem szabad a fiatalokat kizsákmányolni olcsó munkaerőként ennek keretében, ami a fékek és eh, ellensúlyok rendszerét illeti, itt egy kicsit javítanék, de különben szerintem jó lesz ez a jelentés. Köszönöm szépen, szépen a szocialisták árnyék jelentéstevője Sergio Gutierrez kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én személyesen úgy gondolom, hogy ez a, ennek a jelentésnek vannak ö, hiányosságai is. A KKV-k terén a problémákat sokkal inkább egyensúlyban kell tartani. A kollégánk joggal mondta el, hogy a reformok, a szociális költségek, a munkerőpiac, Hát ezek az aspektusok mind nagyon-nagyon messze vannak az elképzeléseinktől, tehát e- ezt a jelentést csak úgy támogathatjuk, hogyha lesznek rajta javítások. Ugye a költségek, a KKV költségei jelentős kiadásokat jelentenek, de például az energiaköltségekről nincs szó a jelentéstervezetben. tervezetben már pedig tudjuk, hogy számos vállalatot érintik az energia költségek, csak úgy, mint ugye a munkavállalók költségei. Aztán úgy gondolom, hogy a legtöbb problémát a KKV-k számára ugye a munkavállalói költségek jelentik, de erről, ennyiről szól mindössze a jelentés, tehát nem többről. Viszont ott vannak a szociális aspektusok, a nyugdíjak, az energiaköltségek, hogyha nincsenek benne a jelentésben, a szövegben, akkor nem jó úton járunk. Például egyetértek a jelentéstevővel azzal, amikor azt mondja, hogy a normákat, át, a szabályokat át kell vizsgálni, bürok, a bürokráciát csökkenteni kell. Aztán ugye a, a védelmet csökkenteni? Hát itt azt hiszem, hogy értelmezési, sőt ideológiai véleménykülönbségről van szó, hogyha, hogyha a bürokráciát csökkenteni akarjuk és hogyha egyszerűsíteni akarunk a különböző eljárások terén, hogyha mondjuk egy vállalatot meg akarunk alakítani, jó, hát ezek jó dolgok, de nagyon konkrétnak kell lennünk, hogy tudjuk, hogy mit is akarunk, mit teszünk le az asztalra, mert általánosságban ugye beszélünk az egészségről, a biztonság, munkabiztonságról, a nagyobb rugalmasságról, hogy a munkavállalók sokkal rugalmasabbak legyenek, és így tovább. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a bürokráciát csökkentjük, hanem azt, hogy a jogokat csökkentjük. Továbbá ez a jelentés tervezet hát hiányosságokat mutat más területeken is. Bizonyos elemekről nem szólnak. Például nagyon aggaszt az a helyzet, hogy az Európai Unión belül a legtöbb KKV-nak problémája van pénzügyi területeken, a hitelekhez való hozzáférés, hozzáférés területén, például a déli országokban nagyon-nagyon drágák a hitelek. Mindez nagyon fontos. Erről a jelentés levezet egyáltalán nem beszél. Hogyha a KKV-k kevés hitelt kapnak, ez egy hatalmas probléma, és erről egyáltalán nem szól a jelentés. A hitel, és eh, olcsó hitelekhez való hozzáférés fontos. Aztán van egy kezdeményezés, amelyet néhány hónappal ezelőtt indítottak a fiatalok számára eh, garant, garantálják a hiteleket jó feltételek mellett, hogy a fiatalok ugye önállósodhassanak, mert nagy a munkanélküliség a köreikben. Tehát ez egy olyan kezdeményezés, amely lehetővé tenné a, az, hogy a vállalatok segítsék is egymást hitelszinten. Tehát erről sincs szó. Aztán olyan intézkedésekre van szükség, hogy a KKV-k sokkal inkább aktívak legyenek, kreatívabbak legyenek, hogy versenyképességüket növelhessék. Ez nagyon fontos persze, de nem szól arról a jelentéstevő, hogy mindez hogyan kapcsolódik a költségekhez. Aztán a zöld gazdaság, pontosabban a szociális gazdaság ról szintén nincs szó ebben a jelentésben, végül pedig egy nagyon aggasztó helyzet áll fenn, amelyben azt látjuk, hogy bizonyos országokban a munkavállalók egész egyszerűen nem találnak munkát, tehát már régóta munkanélkülőek, nem tudnak KKV-kat alakítani, és teljes mértékben kirekesztődnek a munkaerőpiacról. Tehát nem önálló tevékenységet folytatnak, hanem teljes mértékben kirekesztődnek, vagy sok esetben az önálló tevékenységet is kényszerből indítják el, azért, hogy a költségeiket csökkentsék. Tehát Ennyit akartam elmondani. Alternatív megoldásokra is szükség lenne. Hiányosságai, gyenge pontjai vannak ennek a jelentésnek, és én úgy gondolom, hogy a frakcióm így ezt nem támogatja. De talán majd együtt megoldást találunk. Köszönöm szépen. Még ketten szólnak hozzá. Phil Benyon, aztán Őri Csaba úr. Végül a bizottságnak fogom megadni a szót, majd pedig a jelentéstevő asszony zárja le a vitát. Először tehát Philé a szó. Köszönöm szépen. Debaker úr az árnyék jelentéstevő, az ő nevében fogok szólni a tallini útja előtt közvetlenül kapta meg a jelentést, úgyhogy inkább arról szól a megjegyzés, szólnak a megjegyzésé, hogy mit szeretne bevenni a jelentésbe. Egyetért abban, hogy a KKV-k képzik a a gazdaság gerincét, és hogy az induló vállalkozásoknak jobb lehetőségeket kell adni. Azonban óv attól, hogy egyszerűen egy további jelentést készítsünk a KKV-kről, ami aztán a gyakorlatban semmit nem fog megváltoztatni. Az ECON nevében a finanszírozáshoz való hozzáférésről szóló jelentéstől készítette, és a bizottság ezzel kapcsolatban készített egy cselekvési tervet is, egy vállalkozási cselekvési tervet. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a vállalkozók még mindig panaszkodnak, a helyzetük továbbra sem változott meg. Úgyhogy most itt az ideje a cselekvésnek, ahelyett, hogy további ö, ö, szövegeket ö, produkálnánk. Tehát Debakker úr négy prioritási területet határozott meg. Először is a finanszírozáshoz való hozzáférést fenntartható módon kell megszervezni, tőkéhez való hozzáférés nagyon fontos. A képzőrend, képzési rendszer szintjét is emelni kell, jól képzett tanárokra van szükség, olyan rendszerre, amely alkalmazkodik az üzlet igényeihez, ugyanakkor ezen belül is fontos a vállalkozás támogatása. A harmadik terület az adminisztratív terhek csökkentése, amely eh, McIntyre asszony eh, figyelmének is középpontjában áll. Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy az európai, nemzet és regionális szintű rendelkezések új jogszabályok sem se nehezítsék az adminisztratív terheket a szociális biztonsági hálóval kombinált rugalmas munkaerőpiacra van szükség, amely a jó és jól képzett munkaerő alapfeltétele. Enélkül ugyanis nem tudnak növekedni a vállalkozások. És Debaker úr is várja a további vitát. Elnök, köszönöm szépen, Őri Csabája szó. Köszönöm, elnök úr, nem veszem sokáig igénybe az időt. Tulajdonképpen csak annyit szeretnénk mondani, hogy nálunk Filip Bulan a jelentéstevő, és hát nem, nem arról van szó, hogy nem szeretnénk hozzászólni a kérdéshez, hanem arról, hogy másik bizottságban is szavazások vannak, és ö, oda kell menni. Úgyhogy ö, remélte, hogy vissza fog érni, nem ért vissza. Ö, mindenképpen jelezném azt, hogy nagy érdeklődéssel figyelünk oda erre a jelentésre, és természetesen Filip egyeztetni fog a, a jelentéstevő asszonynal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Olivus asszonynak adom most meg a szót a bizottság nevében. Yes, uh, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, amely igen releváns, időszerű kérdésekkel foglalkozik. Hogyan tud az EU hozzájárulni ahhoz, hogy a vállalkozások számára kedvező környezet legyen, munkahelyteremtés és egyéb szempontokból? A jelentés fontos pontokat emel ki, hozzáférés a piacokhoz, a különböző ismeretekhez, ez a stratégia döntő része. A KKV-k döntőek a gazdaságon belül, és ebben az évben elfogadtunk egy cselekvési tervet a vállalkozásokról, a jelenlegi korlátok megszüntetéséről és a vállalkozási kultúra fejlesztéséről Európában. Figyelemmel követjük a tárgyalásokat, a jogalkotási munkát, a legfontosabb tengelyekkel kapcsolatosan. A bizottság további lépéseket kíván tenni azért, hogy megkönnyítse a hozzáférést, és szakpolitikai területeket tanulmányoz, ahol lépni fog, ahol egyszerűsíteni fogja az EU jogszabályait, és könnyebbé teszi az EU jogszabályok megvalósítását. Ezen belül a bizottság főszerepe a keret körülmények biztosítása, a piaci körülmények könnyítése, új technológia felgyorsítása, lehetővé téve a munkahelyteremtést és a cégek növekedését. Aktív szerepet kell várjanak itt a vállalkozások azért, hogy munkahelyek teremtődjenek Európában minél hatékonyabbnak kell lenni ennek a munkának minden releváns területen. Azért, hogy ezt elérjük, nemzeti szinten is strukturális reformokra van szükség, és ezek döntőek az EU szintjén, és szerintem a jelentés ezeket ki is emeli. Köszönöm szépen! Most befejeztük a vitát, most pedig az előadónknak adom meg ismét a szót. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, Mári, köszönöm a támogatásod, Tudom, hogy vannak olyan területek, amelyekkel kapcsolatban nem tudunk egyetérteni, de szeretném megkapni a javaslataidat és a módosításaidat. ez eh, úrral kapcsolatosan. Igen, a jelentésnek vannak hiányosságai. Üdvözlöm az, hogyha módosítások érkeznek. Az energiaköltségek, ez igen jogos megjegyzés, de a saját kezdeményezés jelentésnek megvannak a korlátai, négy oldal, 6000 karakter, ennyit tudtam tenni a saját jelentésemet illetően. Én magam fogom módosítani a jelentést, többet nem tudtam írni. A 13. bekezdés beszél a finanszírozásról, hogyha ezt ki akarják bővíteni, ezt üdvözlöm. Filnek és Debaker úrnak is köszönöm az érdeklődést, és várom a módosításaikat. Őri úr, Bulan úr nevében szólt, nagyra értékelem az önök támogatását és érdeklődését a témában. A szakbizottságunk valami mást is nyújthat, mégpedig azt, hogy egybegyűjti ezeket az aspektusokat egy jelentésbe, és hozzájárul azoknak a véleményéhez, akik sürgették a bizottságot. Nagy különbségek vannak e téren az EU-ban. Egyet kiemeltem, például hány napra van szükség egy vállalkozás létrehozásában, és mennyire bonyolult ez. 13 nap az Egyesült Királyságban, 40 nap Máltán jó lenne, hogyha a bevált gyakorlatokat is belevonnánk ebbe, azért, hogy minden ország jobban tudja végezni, intézni mind ezeket a feladatokat. A cél a munkanélküliség csökkentése. Tegnap az én régióban bejelentés hallottunk, 13 ezer új munkahely jött létre az utóbbi negyedében, a munkanélküliség csökken és szeretném, hogyha mindenütt Európában ez lenne a megközelítés és az eredmény. Köszönöm szépen a Tevő asszonynak a lezárást. November 4-én 12 órakor jár a módosítók benyújtásának határideje. Decemberben fogunk szavazni, a jelentésről és a januári plenárison fogjuk tovább megtárgyalni. Richard Howitt jelentése következik majd rendkívül rövid. Richard, meg is adom most a szót a jelentésedhez. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy rugalmasan tudja kezelni ezt a kérdést. E, a társadalmi felelősségvállalás témájában már nagyon sokat foglalkoztam, úgyhogy szenvedélyesen szeretem ezt a témát. A vállalati felelősségvállalással kapcsolatban az átláthatóság a szociális környezet és az emberi jogokra gyakorolt hatás is nagyon fontos és a parlament mindig is támogatta hogy a vállalatok igazgatóságai biztosítsák mindezeknek a feltételeknek a teljesülését és ezeknek a tételét illetve nyilvánossá tételét Barnier biztos úr közzétett tavaly egy, egy javaslatot erre vonatkozólag, és engem neveztek ki arra, hogy írjak egy véleményt erről. Egy sor módosító érkezett a véleményhez. Először is az ellátólánc, értéklánc bevonása ezekbe a követelményekbe. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság meg fogja érteni, hogyha csak a a fogadó tagállam, illetve a, a gazdasági tevékenységről szól a jelentés, akkor az nem a, a, a maga gazdaország, a, a székhely szerinti ország és a fővállalkozásról szól, akkor az nem elég. Egyszerűen az ellátólánc minden részéről ugyanígy kell információkat adni. A hatástanulmányok is azt mutatják, hogy szükséges az ellátólánc vállalatainak, az alvállalkozóknak is bekerülnie ebbe. A nemzetközi keretek közül melyik lenne erre alkalmas? nem szeretnénk túlságosan előíró jelleggel fellépni, és a módosítómon belül az OCD aztán az általános jelentési kezdeményezés, valamint más nemzetközi rendelkezéseknek a megemlítését tartottam jónak a preambulum bekezdésekben, és lábjegyzeteltem is egy-két javaslatot. Én azt hiszem, hogy majd e, arányában majd eldöntjük, hogy mi lesz a legjobb követelmény. Én azt javaslom, hogy kötelezettséget kell javasolnunk, de a tagállamokra kell hagynunk azt, hogy milyen módon tartatják be ezt a kötelezettséget. Ez is a preambulum bekezdésekben szerepel, erről majd részletesebben is szólhatunk. Azt is ajánlom, hogy a pénzügyi elszámolási szabályok között is teremtsünk némi tisztánlátást, a témával kapcsolatban, tehát hogy a, az emberi jogi, szociális, illetve környezetvédelmi helyzetet hogy kellene jelenteni, ezekhez még hozzátartozik az is, hogy a pénzügyi jelentést milyen szabályok, milyen nemzetközi minták alapján kell megtenni. Szeretném biztosítani azt, hogy a befektető közösség által javasolt követelmények is szerepeljenek. Olyan javaslat ez, amelyet a befektetők képviselői tettek, és szerintem fontos lenne, hogy ezt is figyelembe vennénk. És végül azt szeretném elmondani, hogy az integrált jelentésnek nagy támogatója vagyok, Jelenleg az Európai Unió nem tud ebben a, ezen a területen jogszabályokat hozni. Globálisan ebbe az irányba mozdulnak el a dolgok, és egyelőre ez nálunk nem lehetséges. Tehát a legfontosabb az az, hogy nem a, hogy, hogy a szociális politika a környezetvédelem és más kérdéseknek valóban van gazdasági hatása, és nagyon fontos, hogy a vállalatok ezt megértsék, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy sok vállalkozás ebben már is vezető szerepet játszik, de van, ahol ezt még nem értették meg, és ezért lesz egy olyan be, preambulum bekezdés, amely arról szól, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy az irányelvet az integrált jelentéstétel célkitűzéseinek megfelelően ültessék át. Lehet, hogy ez a vállalkozások helyzetét egy picit jobban megnehezíti, de el kell fogadnunk, hogy ez hozzátartozik a jelentéstételhez. Remélem, hogy jó munkát fogunk folytatni ezután is, és várom a kollégái megjegyzéseit és kérdéseit. Elnök, köszönöm. Phil Benyon és Thomas Mann ö, szerepel a hozzászólók listáján. Először Filé a szó. Uh, Köszönöm. Ez is eh, nehéz dió, de nagyon jó napot eh, választottak, eh, erre, választottunk erre a jelentésre. A vállalat felelősségvállalásnak vannak előnyei, és jó, hogyha a társaság, a cég látható. 10%-a a nagy cégöknek ad ki környezetvédelmi és szociális jelentéseket csak, ami a lehetséges hozzáadott értéket illeti, talán nincsenek erről meggyőződve, és túl nagynak tartják az adminisztratív terheket. De a jelentéstétel önkéntes kell, hogy legyen. Ami az adminisztratív terheket illeti, nem azt jelenti, hogy ebből a munkából nem hasznosulnának a KKV-k, hanem az, hogy meglehetősen nagy az administratív teher. A bizottság beszél a cégek rugalmasságáról, de a megközelítés más kell, hogy legyen, mint a javaslat sokat beszélnek a gold platingről, azt akarjuk, hogy egyelő esélyeket biztosítsanak az összes cég számára a jövőben, és erre gondolni kell a munka során. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány szót szólni. Tudod, Richard, hogy nagyon régen dolgozom veled együtt a vállalati felelősségvállalás témájában és ezért örülök, hogy együtt dolgozhatunk most ezen is. Az önkéntességről maga az, hogy a vállalati szociális felelősségvállalás most fontos része lett a vállalatok működésének, az, az, az nagyon pozitív dolog, és ugye a versenyképesség jele is az, hogy a vállalatok ezt nyíltan be tudják vállalni, hogy felelősséget vállalnak a munkavállalókért, a társadalomért, hogy a környezetvédelemmel óvatosan, a környezettel óvatosan bánnak, a környezetvédelmi szempontokat betartják. És, és én arra gondolok, hogy az jó alapot meg kell teremteni, akkor nem szükséges előírni azt, hogy kötelezővé tegyük-e vagy önkéntessé ezt a kérdést, csak megteremtsük a lehetőségeket arra, hogy megtegyék ezt. Nem szabad ezzel kapcsolatban nehéz bürokrati, bürokratikus akadályokat állítani. A, a vállalatok szociális felelősségvállalása már így is nagyon sokat fejlődött, és ezért úgy érzem, hogy fontos, hogy ezzel kapcsolatban pozitív jelzést küldjünk. Az Európai Bizottság nevében szeretne valaki szólni? Tulajdonképpen nem látok jelentkezőt, jó? mert már egy kicsit kifutóban vagyunk az időből, úgyhogy Richard kapja meg szintén a szót. Köszönöm. Először is egyetértek azzal, amit mondtál, kompromisszumokra van szükség, egyetértek veled, jogosan mondtad, és legyünk világosak, a módosító indítványok a szakbizottság részéről abszolút következetesek azzal, amit tavaly mondtunk, ugyanolyan kompromisszumokról van szó, ugyanazon témák esetében. Természetesen a kollégáknak külön beszélgetésben rendelkezésre állok. Milyen nyelvezetet használunk? Az emberek hallgatják ezt a vitát, Tavaly is figyelmeztetem erre, hogy olyan szavakat kell használni, ami elkerüli a mandatory kötelező kifejezést. Mint tudják, az ENSZ-ben volt vita erről, el is fogadták ezt az Európai Bizottság is, és az ISO is, arra vonatkozóan, hogy ez ne állítsuk szembe a kötelezőt az önkéntessel, hanem a kettőt vegyítsük. A felelősségvállalás fontos, ez realitás, de úgy gondolom, hogy hogy olyan aggodalomra van szó, ami megalapozott, és nagyon szívesen meg, rendelkezésre állok, meg tudjuk vitatni azt, hogy hogyan lehetne ezt megmagyarázni. Tegnap volt egy konzultatív konferencia, erről a Dán kormány szervezte, és itt a pénzügyi beszámolókra vonatkozóan, a pénzügyi jelentésekről vonatkozóan megállapították, hogy 98 a cégeknek úgy döntött, hogy betartja ezt a rendelkezést, az ilyen típusú jelentéstétel jó a társadalomnak, a környezetnek, de a vállalkozásoknak is. Ezért bátorítani kell az embereket arra, hogy készítsenek erre vonatkozó jelentéseket. Tomás, egy nagy gyógyszeripari cég, a Novo is jelen volt, és támogatta ezt a megközelítést, valamint az egész üzleti közösség támogató magatartást tanúsított. A másik a hatályt illeti, és a KKV-kat ezzel a megjegyzéssel egyetértek. Az ellátó láncot felhasználhatjuk arra, hogy a kisebb cégeket befolyásoljuk. A szankció alapú megközelítést nem támogatom. Például a kisvállalkozásokat védenünk kell, azt hiszem mások is egyetértenek, hogy erre meg kell találnunk a megfelelő szót, szóhasználatot és kifejezéseket azért, hogy a kisvállalkozásokat is magunk mellé állítsuk. Én azt mondanám mindannyiunk számára, hogy az integratív jelentéstétel globálisan jellemző, az USA-ban is ez megtörtént, és már 6000 cég a világ különböző részein ezt elfogadta. Nem arról van szó, hogy európai standardokat vezessünk be, vagyis hogy a cégeknek kötelező ilyen jellegű jelentést tenni, hanem a nemzetközi standardok, normák eh, elegendőek. Szerintem ez a megfelelő megközelítés, és én is ezt támogatom. Köszönöm szépen, Richard. A módosítók benyújtásának ideje október 24-e 12 óra, aztán november 5-én tárgyaljuk újra a témát, 25-én szavazunk a mi bizottságban, 26-án a júriban, és aztán majd februárban kerül plenáris ülés elé a téma. A 19. pontot ezzel lezártuk, és visszatérünk a 16. ponthoz. Elizabeth Morán Sártyéjé lenne, de Őri Csaba helyettesíti őt. Tessék, Csaba, megadom a szót. Köszönöm szót. A... Akkor Elizabeth elnézést kér, de egy parlamenti rendezvényt tartanak a választókörzetünkben, és nyilvánvalóan ott kell lennie. Maga a jelentés nem túl bonyolult, és azt gondolom, hogy könnyedén támogatható. Az 1083 per 2006-os tanácsi szabálynak a módosításáról van szó. A véleménynek tulajdonképpen egy véleményről van szó, tehát az a célja, hogy a Regi Bizottságban Jan Olbricht által készített jelentéshez szóljon mm, hozzá. Maga a jelentés lényegében a parlament részéről támogatást ad egy kiegészítő támogatáshoz, amelyet a június 27-i és 8-i európai csúcson az állam és kormányfők döntöttek róla, és a cél az, hogy részben a válság okozta károkat, részben a következő, tehát a 14.920-as költségvetésben bizonyos hátrányokat szervező országokat ezért kompenzálják egészen konkrétan Franciaország esetében 84 millió euróról, Olaszország esetében 25 millió euróról, Spanyolország esetében pedig 17 millió euróról van szó. Maguk az egyes országok fölötte vannak egyébként az Európai Uniós átlagnak a munkanélküliség tekintetében is, és úgy találták az államfők, hogy mind a, a válság okozta károk tekintetében, mind pedig a közös megegyezés érdekében hozott áldozatok miatt ezen országokat megítéli ez a kiegészítés. Elizabeth egyetért az Olbricht jelentésében foglalt támogató nyilatkozattal, nem kíván módosító indítványokat előterjeszti, és arra kér, hogy ha nem akarunk feltétlenül, akkor ne lassítsuk a folyamatot, minél hamarabb léphessen hatályba az intézkedés, tehát módosító és egyéb hozzáfűzni való nélkül támogatásáról biztosítja a Regi Bizottság jelentését. Egyébként azt hiszem október 22-ig van mód arra, hogyha valaki mégis módosítót akar adni, és november 5-én fogunk szavazni a, a, az Employment Bizottságban, ha jól tudom a menetrendet, Thomas azt gondolom, majd megerősíted. Úgyhogy ennyi a, a, az egész, tehát nincs módosító indítvány és teljes mértékű támogatás. Köszönöm szépen. Da bin ich gespannt, ob der nächste... Akkor most a hozzász, következő hozzászóló, kíváncsi leszek, hogy Alejandro-nak van-e hozzáfűzni valója, vagy mindenben egyetért? Justamente decir que el Elnök úr, nem. Azt szeretném csak mondani, hogy a szocialista frakció nem fog egyetlen egy módosítót sem benyújtani. Mellesleg, hogy a programok elindulhassanak ebben az évben, ezt el kell indítani. Köszönöm szépen. Aki mégiscsak szeretne módosítót benyújtani, ahogy Csaba mondta, október 22-e 12 óra a módosítók benyújtásának de csak angolul, mert a fordítása már nem lesz idő. Igen, ahogy Csaba mondta, 5, november 5-én fogunk szavazni erről. Csaba, akkor még egyszer a tiéd a szó, mivel hogy a következő, a 17-es napi rendi ponttal kapcsolatban is te szólalsz föl, Kósa kolléga nincs itt a kohéziós politika a 2007-2013 közötti programok végrehajtásáról szóló jelentés. Tessék! A szó Thomas valóban Kósa Ádám egész héten külföldön tartózkodik, úgyhogy ezért nem tud itt lenni, de megkért, hogy tolmácsoljam a fő üzeneteit a jelentésének. Itt ugye az Európai Unió kohéziós politikájára 2017 és 2013 közötti programok végrehajtása tekintetében két jelentés, a 7-es és a 8-as bizottsági jelentés az, amelyik a, a vélemény alapját vélemény alapjául szolgál. A Kosádám üdvözli a hetedik és a nyolcadik jelentést, és szükségesnek tartja azt, hogy a 2014-es 6. kohéziós riportban vizsgálja meg a bizottság, hogy milyen hosszú távú hatása van a gazdasági válságnak az európai régiók között egyre csökkenő kohéziónak, milyen intézkedéseket kell tenni a szakadék csökkentése érdekében. Felhívja a figyelmet néhány konkrét és érzékelhető problémára, így arra, hogy a korai iskola elhagyók magas száma egyes régióban jóval meghaladja a 2020-as stratégiában kitűzött 10%-ot. Ezért megoldást kell találni ezen alacsonyan képzett fiatalok munkaerőpiaci integrálására, tekintettel arra, hogy a képzettség hiánya munkanélküliséget, az pedig nagy valószínűséggel szegénységet eredményez a, a, a helyzet ebben a tekintetben egyébként valóban súlyos. Nemrégében hallottuk a, az Európai Unió biztosának is a, az általuk elvégzett elemzések következtétesség még ugyanazt mutatja, hogy egyre rosszabbak, eddig is rosszabbak voltak az esélyei azoknak, akik alulképzettek, akiknek nincsen megfelelő szaktudásuk, de valószínűleg a következő időszakban ez még inkább így lesz, tehát nyilvánvalóan itt sürgős intézkedésekre és sürgős változtatásokra van szükség. Hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás egyes régiókban még mindig 60% alatt van, ez sajnos így van, az én országom is sajnos ebbe a körbe tartozik még, lassan két évtizede éppen csak arra szólunk kifelé ebből, és nagyon sok erőfeszítés még kell, kell még továbbiakban is tenni. Máshol is vannak, de egyes országokon belül is vannak régiók, ahol ahol nagyon alacsony a foglalkoztatottak aránya, ezt pedig valamennyien tudjuk, hogy ma Európában arra van szükségünk, hogy többet és többen dolgozzunk, ha finanszírozni szeretnénk a közkiadásainkat, amelyeket fontosnak tartjuk, és amelyek az európai modell lényegét adják, legyen a szociális politikáról, egészségügyről, nyugdíjakról, ezeknek a fedezetét mind meg kell majd valahogy termelni, ehhez pedig magasabb foglalkoztatásra van szükség, és a, a regionális tekintetben úgy tűnik, hogy itt nagyon komoly hiányosságok vannak. És végül még egy jelenség, amire fölhívja a figyelmet, ezt az új, új városi paradoxonnak nevezik, ami azt jelenti, hogy a mutatószámok alapján tulajdonképpen fejlettnek számító városi, fővárosi régiókban sok esetben nagyobb szegénységgel anyagi hátrányjal, nélkülözéssel találkozunk, mint egyébként depressziós térségekben, és ezekben a nagyvárosokban, ahol egyébként fejlettebb környezet, nagyobb gazdagság van, nagyon sok ugyanakkor az alacsony munkaintenzitási családok száma, akiket kirekesztés fenyeget, egyszülős családok, fogyatékos családtagokról gondoskodók, nyugdíjazáshoz körrel álló idős és gyakran egyedül, élő emberek azokra, akikre különös figyelmet kell fordítani ahhoz, hogy egyfajta esélyegyenlőség legyen a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést is, erre is külön fölhívja a figyelmet Ádám, E, és e, arra, hogy az intézkedések megvalósulását objektív, összehasonlítható mérőszámokkal kell mérni a demográfiai kihívásokra tekintettel is. E, Ádám készen áll arra, hogy konstruktív és reális módosító indítványokat beépítsen a, a jelentésében, és természetesen jövő héttől itt van, úgyhogy készen áll arra, hogy a kollégákkal egyeztessen az esetleges módosító indítványokról. Köszönöm szépen Ádám nevében. Köszönöm szépen. A parlament senki nem szeretne hozzászólni. Megkérdezném a bizottságot, hogy van-e hozzátenni valója, nem? De igen, tessék uram. Um, brief comment from the... Nagyon rövid megjegyzés a regionális és várospolitikai főigazgatóságtól. Dexter vagyok. Üdvözöljük a jelentést, a hatodik kohéziós jelentés ambícióim közé tartozik, hogy ezeket a hosszabb távú kérdéseket kezeljük. A válságnak még nincs vége, tudjuk, hogy a szegénység nagyon nagy méretű, sőt még a visszaesés és a hanyatlás sem maradt abba. A hatodik kohéziós jelentés valószínűleg képes lesz majd ezeket a kérdéseket megfelelően kezelni. Azon kívül szeretnénk továbbra is folytatni annak a vizsgálatát, hogy a régiók és a városok hogy élték meg a válságot, és hogy a jövőben milyen lehetőségek vannak. Köszönöm szépen úgy tűnik, hogy akkor más hozzászóló nincsen, akkor ezzel le is zárjuk a vitát október 24-én 12-kor jár le a módosítók beadásának határideje. 20, november 26-án szavazunk a jelentésről az, a saját szakbizottságunkból. Januárban a regi szavaz, februárban kerül a plenáris elé a kérdés. 18. pont is Kósa Ádámé, aki, ahogy tudjuk, nem tudott eljönni, de Bauer Edit szól majd helyette. Tessék, asszonyom! Elnök úr! a vélemény maga egy rendhagyó jelentéshez készült louis michel jelentése az emberi jogokról nem követi az eddig megszokott sémát tehát hogy mi történt az emberi jogok területén az előző évben hanem inkább arra koncentrált hogy mit lehet tenni majd a jövőben egészen addig hogy hogy kell a szerződéseket megváltoztatni mit kell tenni és hogy kell monitorozni a még alá nem rt emberi jogi szerződést az európa tanáccsal hogy kell együttműködni ez az intézményes kérdések ez foglalja el a, a jelentésnek az egyik felét a másik felét pedig eh, gyakorlatilag a, nem is a, a jogok mentén, nem az alapvető jogok mentén, hanem a jogelvek mentén fogalmazza meg a méltóság, a szabadság, az egyenlőség, nem testvériségnek nevezi, hanem szolidaritásnak, az állampolgárság és az igazságosság mentén ilyen tpusú jelentéssel nem igazából találkoztunk és meglehetősen nehéz is kezelni mert messze túlmegy a szerződések biztostotta kereteken a vélemény nyilvánvalóan foglalkozik ezzel a, helyzettel és kósa ádámnak az a véleménye hogy a tervezetnek amit e, ebben a bizottságban tárgyalni kellene arról kellene szólnia hogy hogy kell az alapjogokat megfelelően értelmezni a foglalkoztatás és a szociálpolitika vonatkozásában éppen ezért az a véleménye hogy a michel jelentéshez az employmentnek nagyon szakmai és megalapozott anyaggal kell hozzájárulnia ebben én is teljesen egyértelműen osztom a véleményét meglehetősen nehéz lesz a dolga ennek a bizottságnak is meg a főbizottságnak is mert egy olyan dilemmát kell megoldania ami igazából az adott pillanatban elég megoldhatatlannak látszik de nyilvánvalóan a kollégák módostani fogják ezt a véleményt is, mint mindent, és ha kérhetek valamit, akkor valóban azt kérem a kollégáktól, hogy a módosítóikat elsősorban a szociális és a, a munkaügy területére koncentrálják, mert az a, az a mi feladatunk, hogy ezeket a jogokat vegyük figyelembe elsősorban. Köszönöm szépen! az a nagy megtisztelésért. Megkérdezhetem a kollégáktól, hogy van-e valakinek kérdése vagy hozzáfűzni valója, ki szeretne hozzászólni ehhez a témához. A bizottság? Ah, eh, yes, please. On the floor is yours. Eh, okay. Okay, no, eh, no, puedo, no puedo hablar en nombre de mi, de mi grupo nem beszélhetek a munkacsoportom nevében, ugyanis még nem ismerjük a szöveget, és a Szipel kollégánk, aki a árnyékjelenték és tevő, még a módosítókat készíti elő. Ahogy Kosa úr is mondja, a szociális jogokra és az alapjogokra kell koncentrálni, ez teljesen nyilvánvaló. Továbbá úgy gondolom, hogy a bizottságunknak világosan ki kell nyilvánítani a bizonyos dolgokat, de minden nyelven nem kaptuk meg még a szöveget, de szervontes nyelvén azt mondom, hogy a legfontosabb elemeket mindenképpen figyelembe vesszük. amikor az alapjogokról beszélünk, akkor mindig csak e, individuális, egyéni jogokról beszélünk, de vannak e, kollektív jogok is, és ezek is alapjogok, például a sztrájkhoz való jog, aztán e, a szociális jogok, és a kollektív jogokat általában mindig másodrangúnak tekintik az egyéni jogokkal szemben. Persze ott vannak az egyéni jogok is. A szocialista frakció mindenképpen figyelembe veszi a kosa jelentést, és jelezni fogja, hogy a kollektív jogokat is megfelelő módon jutassák érvényre, azokat védjék, ugyanis itt több millió munkavállalónak kell a kollektív jogait biztosítani. Tehát ki vannak téve a szociális kirekesztésnek, a szegénységnek és más ilyen típusú problémáknak. Tehát ezek azok az elemek, amelyeket a szocialista frakció érvénye szeretne jutatni, és megragadom az alkalmat, mielőtt leülne az elnökünk. Még annyit akkor elmondanék, hogy remélem, hogy a néppárt még hogyha csak is a liberális e, szempontokra aspektál, figyelembe veszi a mi véleményünket is. Köszönöm szépen, elnézést, hogy kiszaladtam, de néha szükség van erre is. Tehát október 24-a a módosítók beadásának határideje. December 5-én tárgyaljuk meg a módosítókat, akkor is fogunk szavazni róluk, de még Edith Ja, még egy mondatot hadd tegyek hozzá a véleménytervezet szövege már az EPP belső internetén elérhető, és az Európai Parlament honlapján is elérhető több nyelven is, ha esetleg valaki nem tudta volna megtalálni. Köszönöm, hogy az elnök úr következő napi rendi pontunk, a 22-es napi rendi pont, a tanácssal folytatott tárgyalások a leginkább rászoruló személyeket támogató európai alapról. Costello ö, kollégát Alejandro Szerkász fogja helyettesíteni. Tessék! Szilla kollégá. Igen, Costello kollégának ki kellett mennie a teremből, vagyis távoznia kellett, mert utazik hogy tájékoztassam önöket a tegnap esti tárgyalásokról és a tanács döntéséről, ami a leginkább rászoruló személyek támogatásával kapcsolatos. Összességében jó híreket tudok közvetíteni. El kell mondani, hogy most már semmi nem fenyegeti ezt az alapot. Lesz alap, sőt fontos alap, ez a leginkább rászorulók számára nincsen semmilyen alapjuk, vagy nem tudnak hozzáférni semmilyen forráshoz a leginkább rászorulók. Azt is meg kell érteni, hogy a tagállamok önkéntesen, önkéntesség alapján vesznek részt ebben az alapban, de ezek a kötelezettségvállalások kielégíthetik a mi bizottságunkat. 3,5 milliárd euróval járulnak hozzá a tagállamok ehhez az alaphoz, és még egy milliárddal hozzájárulhatnak azok, akik önkéntes alapon még kiegészítést nyújtanak. Volt egy másik téma is, amelyet megvitattak, mégpedig az, hogy a partnerségnek kell jelentőséget tulajdonítani a célok elérésében. Van azért egy kis gond, erre majd vissza kell térni a következő ülésen. Miről is van szó? A tanácsnak az a szándéka, hogy kiterjessze az alaphatáját hatáját más tevékenységekre, például az alapvető élelmiszerek és ruházkodási cikkek terében, terén, és közvetett módon valahogy a tanács egy kicsit meg akarja fosztani ezt az alapot az eredeti céltól, hiszen a leginkább rászorultakat akarjuk ebből támogatni és a tanács lépését illetően Koszteló asszony fenntartásokkal él, és a következő ülésen erről majd még beszélünk. Köszönöm szépen ezeket a jó híreket, nagyon jól esett ezeket hallani, és hát itt pontosan arról van szó, hogy európai hozzáadott értéket tudunk képviselni, tehát ez így jó. Őri Csabályi a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Teljesen egyetértek azzal, amit Alejandro elmondott. Én magam is részt vettem tegnap a, a trilóguson, de azért szeretném mondani, hogy azért néhány dolgot szeretnék rögzíteni itt most, ha másként nem, most már nem vagyunk sokan a jegyzőkönyvnek. Teljesen elképesztő munkafeltételeket kényszerítenek ránk az, hogy este 8-kor kezdünk el, vagy este 7-kor kezdjük el a, a trilógust, és 10 órakor úgy felezzük be, hogy csak egy ö, ö, ö, kis részét tudtuk megtárgyalni. Ez még a mi esetünkben, politikusok esetében, akik hozzászoktunk az ilyen típusú munkához, a mi esetünkben sem egészséges, de hogy mondja, nem szoktuk ez ellen lázadozni. De teljesen elképesztő, hogy a munkatársaink, szakértők, tolmácsok, akik ott vannak, és reggel 8 óta 9 2009 óta ö, ö, ö, dolgoznak, ezt tulajdonképpen nem lenne szabad ö, ö, velük megcsinálni. Tehát ez az egy. Kettő, tegnap tolmácsolást sem kaptuk, széttárták a kezüket, és azt mondták, hogy nincs tolmácsolás, mert nem érnek rá, vagy nincs elég tolmács, vagy nem tudom én mi. Ami azért mondjuk az én esetemben például, akinek nem munkanyelve az angol, ö, ö, nem, nem állítom azt, hogy nem értettem azt, hogy miről, meg segítettek is a kollégák, de azért nem volt egy kellemes ö, ö, ö, téma. És valóban egyetértek azzal, amit, ö, amit Emel Costello is itt mondott, hogy ö, ö, azért az aggodalomra ad okot, hogy a kompromisszum feltétele a tanácsban végül is az volt, hogy kiterjesszék a, a tevékenységi és és célirányos körét magának az alapnak, tehát nem elsősorban a legrászorulóbbak részére szolgál, nem csak a legrászorulóbbak részére szolgáló élelmiszer és legszükségesebb cikkekről, hanem az úgynevezett szociális beilleszkedés sokkal tágabb és partalanabb témakörét is beveszik. Bizonyos értelemben úgy tűnik, hogy azok az országok, akik ellenezték azt, hogy kötelező legyen a, a részvétel, valahogy most kitalálni látszanak azt a technikát, hogy úgy legyenek kötelezően benne, hogy egyáltalán nem kötelező a részvétel, hisz a szociális alapból kötik, a szociális alapban egyébként hogy célokat, csak most éppen az alapnak a, a, az ernyő alatt. Egyébként a szociális alapban beni elköltések szabályai szerint. Tehát ez egy igen érdekes fából vaskarika amire azért valamilyen intelligensebb megoldást kellene találni. Nekünk mégiscsak az az érdekünk, hogy a legrákszorultabbak számára maradjon e- egy eszköz, ha már a jelenleg működő elmészetségéprogramnak meg kell szűnnie december 31-ig, akkor maradjon egy jó eszköz. Tehát itt azért még lesznek feladatok a, a, a, a, az eljövendő trilógusok során. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Also die Position der Parlamentarier ist klar. Köszönöm szépen, a parlament álláspontja teljesen világos, meg kell tennünk, amit tőlünk várnak, és e ragaszkodnunk kell ahhoz, amit elhatároztunk. Úgy tűnik, hogy más nem szeretne hozzászólni a napirendi ponthoz, és több napirendi pontunk nincs is, úgyhogy november 5-én találkozunk. Köszönöm szépen ezt a kiváló fegyelmet, köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is, és mindenkinek kellemes napot kívánok.